Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Sitzung wieder auf. Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket, a 15-ös és 16-os napirendi pontokat együtt taglaljuk. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a téma. A 325-ös cikke értelmében, illetve az OLAF 2016. évi jelentése, az OLAF főigazgatóját, Keszler urat szeretettel köszöntöm korukban, és Algida Semetának eh, pedig jobbolást kívánunk. Főigazgató úr, parancsoljon önni a szó. Thank you eh, very much. Dear Chair, Honorable... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves képviselők és mindenki, aki személyesen vagy az interneten hallgat bennünket. De Semet a biztos ura, hogy említette, sajátos módon nem tud személyesen részt venni a mai ülésen, amit mindannyian e, mérhetetlenül bánunk, e, de megpróbálom betölteni az általa hagyott ült, és <coughs> az Európai Unió pénzügyi érdekeinek e, védelméről és a csalás elleni harcról szó jelentést felvezetném. A eh, biztos úr kórházba került a hétvégén, és most is kezelés alatt áll. Ne aggódjanak, eh, az élete nem forog veszélyben, de kórház elpolásra szorul, ezért engem ért az a megtisztelő feladat, hogy a nevében nevében is helyette felvezessem ezt a jelentést. Hát akkor megpróbálok felülni a feladathoz. Lássuk, ez az ötödik legfrissebb és az Európa Bizottság jelenlegi összetételében az utolsó ilyen jelentés, amit, mint tudják, az egyik pillére a költségvetési átláthatósági folyamatnak arra vonatkozóan, hogy az uniós pénzeket hogyan költik el, és az elköltését ezeknek a pénzeknek hogyan ellenőrzik uniós szerte. Ez a jelentés nem csak egy áttekintést kíván adni az egyes tagállamokban tapasztalt helyzetről, felsorolva a szabálytalanságokat, amelyekről az Európai Bizottság tudomást szerzett, hanem a fennmaradó gyengeségekre is rávilágít, és ezek alapján ajánlásokat tesz azok kijavítására. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy fellépését jobban célozza a szabálytalanságok kiküszöbölése és a csalás visszaszorítása területén. Ami a beszámolási, illetve a, a, a módszert illeti, nos, az első ezek közül a jelentésben a szabálytalanságokat két osztályra osztottuk, a csalás és a nem visszaélés jellegű szabálytalanságokra. A másik pedig az, hogy a preventív és korrektív intézkedésekre vonatkozó információt harmonizáltuk, ahogy azt az éves konszolidált beszámolóban is szerepel. Egy különbség azon van a 2013-as jelentés és elődje között, ami nem más, mint az, hogy mivel a jelenlegi bizottság, a Barózó Bizottság utolsó jelentésről van szó, ez visszatekintést is ad arra, hogy az unió pénzügyi érdekeinek védelme terén mi történt az elmúlt öt évben. A legtöbb tagállam, amely részt vett a jelentés eh, előkészítésében, ezt a megközelítést üdvözölte, a tagállamok többsége, hiszen ez így egy szélesebb perspektívába helyezi az egész kérdést, hogy uniós és tagállami szinten mit tettünk az elmúlt öt évben annak érdekében, hogy az unió pénzügyi érdekeit minden áron megvédjük. Ahogy az szokásos, további információ is szerepel, egy külön témára koncentrálunk, a 3.4-es cikkére koncentrálunk idén a rendeletnek, amely nem más, mint a csalás ellenes szolgálatok együttműködése. Hat munka dokumentumot csatoltunk a jelentéshez. Röviden visszatérnék tehát a tartalom érdemi részére, a korpuszra. Új szintre emelkedett a csalás elleni harc, hiszen az adófizetők pénzét védjük a csalóktól, egyértelmű ez, ez irányú elkötelezettségünk, új szabályok, ambíciók eh, jellemezték a munkánkat. Az Európai Parlamentnek is köszönettel tartozunk, amiért az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezéseit felkarolta, és ezzel egy új eh, jogi keretet teremtettünk a csalás elleni harc számára. Fontos jogi és igazgatási intézkedések és javaslatok kerültek elfogadásra, amelyek megváltoztatták és meg fogják változtatni a jövőben is azt, hogy a bizottság és a tagállamok hogyan védik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A szakpolitikai és jogi kezdeményezések csomagja 2011. júniusára datálódik vissza, amikor a több éves csalás ellenes stratégiáját fogadta el az Európai Bizottság, amelyet eredetileg az Európai Bizottság belső dokumentumaként fogadták el, és amely nélkül nem lehetett volna a, a csalás megelőzését és a felderítését ennyire előtérbe helyezni. A bizottság és a végrehajtó ügynökségek azóta saját stratégiát fogadtak el. Ennek a stratégiának egy következő közvetlen következménye az is, hogy konkrét csalás ellenes intézkedések jelentek meg a 2014 és 20 közötti pénzügyi időszakra vonatkozóan. Továbbá a stratégia keretében végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően most már tisztábban látunk az ügyben, hogy az Európai Bizottság pontosan mire képes, és a, a kormányzati ellenőrzési szervek kapacitása hogyan alakul. Két fejleménye illusztrálnám mindezt. Először is a legutóbbi két jelentés azt mutatta, hogy a végrehajtó igazgató és ellenőrzési hivatalok, tagállami szervek egy nagyobb szerepet játszottak a csalás visszaszorításában, felderítésében, illetve az Olafhoz áramló információ is nőtt. Ennek tükrében az Olaf átalakítása is nagyon fontos szerepet játszott. Ez a reform 2012-ben indult, és az új Olaf rendelet életbe lépésével zárult ez le. 2013 per 883-as számot viseli ez a fontos rendelet. Két alapvető fontosságú jogalkotási javaslatot nyújtott be az elmúlt két évben az Európai Bizottság, amelyekre még folyik a tárgyalás. Ezen javaslatok, amennyiben elfogadásra kerülnek, sokkal határozottabb jogi keretet adnak majd a csalás elleni harcnak uniós szinten, és egy koherens, következetes védelmet tesznek lehetővé az Európai Unió pénzügyi érdekeinek tekintetében. Ez a két jogszabályjavaslat nem más, mint tanácsrendelet tervezet, amely az Európai Ügyész Hivatalát hozza létre, a második pedig az Európai Parlament és a Tanács irányelv tervezete az uniós pénzügyi érdekeinek védelme, a csalás elleni harc, ez a PIF irányelvként híresült el, és azt hiszem, hogy pontosan ezenben a napokban is út erővel tárgyanak önök erről. A horizontális kezdeményezésekre vonatkozóan felidézném a közbeszerzési irányelv modernizálását, illetve a korrupció elleni harcról szóló nyilatkozatot. Az OLAF tanulmányt adott ki erről, amelyet önök is támogattak a, köz, a korrupció ára a közbeszerzésében, illetve az első korrupció ellenes jelentés is megjelent az Európai Bizottság tolából a tavalyi év során. A bevételi oldalt vizsgálva két legfontosabb kezdeményezés a következő volt. Az első. Gyorsragálású mechanizmus az csalás ellen 2013-ban került elfogadásra, illetve az 515 per 97-es rendelet módosítára szorul javaslat a ügyi csalás, vámcsalás elleni harc javítására, amely a triológus stádiumába kerül szépen lassan. Ezzel párhuzamosan közös vámigazgatási fellépéseket is szervezett az OLAF koordinációja alatt a, a 28 tagállam annak érdekében, hogy a csempészet ellen hatékonyabban tudjanak fellépni. Ezek a közös vámigazgatási fellépések fontos szerepet játszottak a harmadik területen is, még mindig a bevételi oldalnál tartunk, ami nem más, mint a cigarettacsempészés elleni harc. 2013. júniusában az Európai Bizottság egy átfogó stratégiát fogadott el, annak érdekében, hogy cigaretta termékek csempészetét visszaszorítsuk. Ennek fontos eleme volt a, szóval a jegyzőkönyv, amely az illegális dohánykereskedelem visszaszorítását célozza, ez a WHO égisze alatt történt a tavalyi év során. Ha megengedik, akkor pár számmal illusztrálnám az eddig elmondottakat. Bár a felsorolt intézkedések jelentes, jelentős változásokat hoztak a jogszabályi keretben, a szakpolitikai keretben, igazából számban mennyiségi változást nem hozhattak. Egyrészt a visszalésszerű szabálytalanságok azt mutatják, hogy 11%-kal nőttek a számszerűen az elmúlt 5 év során. Láthatják ezt egyébként a jelentésben a konkrét számokat a család visszaélések inkább a bevételi oldalt érintik, ez a növekmény kevésbé, mint a kiadási oldalt, különös tekintettel a hagyományos saját források területén lassan, de biztosan csökkent az ilyen visszaélések száma 2009 óta 29%-kal, az esetek száma csökkent, és 46%-kal pénzben kifejezve. A kiadási oldalra, ha tekintünk, akkor kis összetettebb a helyzet. ...2009 és 11 között a szabálytalanságokban család szabálytalanságok száma csökkent, bár jelentős különbségek mutatkoznak a különböző ágazatok között. Az összesített trend alapvetően csökkenő tendenciát mutat. Másrészt a szabálytalanságok, amelyeket nem család szabálytalanságnak tekintettünk, tehát nem visszalésszerűek, ezek 37%-kal nőtt ezek, ezen esetek száma, és e, szemszerűsítve a, mm, azokra, amelyekre fény derült, azoknak az volumenben 2009 óta 40%-os növekedést találtunk. Pár évvel ezelőtt indult ez a különbségtétel a szabálytalanságok két típusa között. a szabálytalanságok, igazgatási szabálytalanságok, illetve család célú visszaélések vagy szabálytalanságok, nem mindegy, hogy miről beszélünk. Mely területen derült fény a csalásra? Hát eh, rövid felvezetőben nem tudom ezt részletesen tárgyalni, de annyit elmondhatok, hogy Tehát jelentős szórás tapasztalhatunk ezen a télen, eh, a Mundus Operandi, illetve a felderítő szervek tekintetében is. 3,5 milliárd euró az az összeg, amelyet az Európai Bizottság eh, vissza tudott eh, szerezni a tavalyi év során a jogszerűtlen kifizetések, vagy jogok nélkül kifizetések területen. A kifizetések felfüggesztését is kezdeményezte annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő lépéseket tegyenek, mielőtt újraindíthatják a kifizetéseket. Ez is fontos fejlemény volt. Ez azt mutatja, hogy ez a mechanizmus, amely az unió költségvetést védi, és hát az adófizetők pénztárcáját valóban hatékony eszköznek bizonyult. Végezetül tekintsünk most egy kicsit a jövőbe is, ne csak mindig hátra, hanem néha előre is kell tekinteni hiszen további javulást várunk, tervezünk. Ugyanis a szakpolitikai keret és a felderítő tevékenység elemzése alapján azt a következtetést mondja ki a jelentés, hogy elsősorban egyrészt a csalásokról való szóló beszámolók a tagállamok részéről javuló tendenciát mutatnak, ugyanakkor a felderítési ráta tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Úgy érezzük, hogy a jogi és igazgatási szinten hozott intézkedéseknek köszönhetően a tagállamok konvergenciája várható, ugyanakkor ehhez időre van szükség, és további jelentős erőforrásokat kell ennek érdekében bevetni. A vizsgálatunk azt mutatja, hogy a megközelítés nem csak tagállamról tagállamra változik, hanem a különböző egy tagállamon belüli igazgatási szervek között is Aggasztó, de nem meglepő tény ez. Ezen okból volt az, hogy az Európai Bizottság szakpolitikai eh, kezdeményezést tette, mint az imént már fölvázoltam. Másodszorban a tagállamok a legutóbbi jelentés ajánlásait eh, figyel eh, követték, figyelembe vették, megpróbálták átültetni a gyakorlatba. Ennek a folyamatát figyelemmel követjük, és a monitoring követ következményeképpen, majd egy jelentés keretében is beszámolunk erről. A 2013-as PIF jelentés jól mutatja, hogy az Európai Bizottság mennyire komolyan veszi ezt a területet, ugyanakkor van még bőven tennivaló, javítani való. A csalók ugyanis az új jogszabályi kerethez és nyomozati módszerekhez alkalmazkodnak. Egyes tagállamok Eh, esetében nem tűnik túlságosan fontosnak az uniós pénzek kell eh, szemben elkövetett csalások felderítése, eh, tehát e tekintetben is nagy a különbség a tagállamok között. Az európai ügyész és a PIF irányelvre vonatkozó javaslatok pont azt a célt szolgálják, hogy az uniós költségvetés megfelelő figyelmet kapjon minden tagállamban, bárhol is történjék az, az európai kontinensen, ezért olyan fontos, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek az erre vonatkozó szabályok, és hogy ezeket ne lehessen a nemzeti érdekek mentén felhigítani, Ebben az önök támogatására is számítunk, hiszen közös célunk nem más, mint hogy az uniós adófizetők érdekeit védjük a csalókkal szemben. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy közös erőfeszítéseinknek és elkötelezettségünknek hála gyümölcsöző lehet ez a munka. Köszönöm. As I, as I mentioned, we will discuss the Olaf report at once. Említettem az elején, hogy a két napi rendi pontot egy kalap alá vennénk. Szerintem az időfelhasználás szempontjából célra vezető, hogyha, hogyha eh, egyszerre tárgyaljuk ezt a kettőt. Akkor átadom a szót a mellettem eh, ülő kollégának. Yes. Now I take off the chap as commissioner and I will speak as director general akkor mostantól ne úgy tekintsenek rám, mint, mint egy a biztos pótlékra, hanem most már fölteszem az olafos. Fölveszem az olafos egyenruhámat, vagy olafos sapkámat, egyel arrébb vonulok. Megjött? Yeah. Yeah. You will, you will yeah. And I will not read. So you will not miss. Okay. És nem fogok most olvasni, megígérhetem. Megint csak üdvözlöm Önöket, tisztelt képviselők, asszony, örülök ennek a lehetőségnek. To report uh, uh, to, to you, um, mm, ask for Jogi kötelezettségünk erről jelentésről beszámolni. Ami az OLAF tevékenységét illeti, az Európai Csalás elleni Hivatal tevékenységét, a jelentés 2013. január 1 és december 31-i közötti időszakra vonatkoznak. Ezt a jelentést önöknek is elküldtük április végén, tehát néhány hónappal ezelőtt, és most első alkalommal mutathatom be önöknek a jelentést. A teljes jelentés rendelkezésre áll, és egy kivonat is a könnyebb értelmezéshez, és én még egy eh, ennél is rövidebb eh, szlájdból álló előadást is készítettem, a főpontokra, hívnám csak fel a figyelmet, nem feltétlenül beszédet szeretnék tartani, hanem a kulcsontosságú számadatokra térnék ki. Remélhetőleg ez segíti majd a megértést, illetve esetlegesen vitákat is indíthatunk. Az első slide az egyik legfontosabb az összes közül, hiszen egy képben összegzi a hivatal tevékenységét, szinte az összes elem felsorolásra került, és vannak olyan ábra részek, amelyek részletesebbek. Hát öt évet látunk itt. Nem csak azt látjuk, hogy az elmúlt évben mi történt, hanem a folyamatokat is látjuk kibontakozni az elmúlt öt évben. És ez talán még fontosabb. Ezen kívül, hogyha alul kezdem, az évek során egy olyan folyamat bontakozott ki, mely az elmúlt két évben csúcsosodott. Olasz, az Olaf egyre több bejelentést kap az esetleges csalásokról, mind a magánszektorból, mind az állami szektorból érkeznek ilyen bejelentések, tehát a hatóságoktól és magánszemélyektől is kapunk ilyeneket. Ide tartoznak az anonim bejelentések és a névtelen bejelentések. 2013-ban elértük a minden időket meghaladó csúcsot, 1300 bejelentést kaptunk, és azt gondolom, hogy ez a 2014-es évre is igaz. Hát ez a folyamat megmaradt. Lehetséges, hogy 2014-ben új csúcsot sikerült felállítani. A kék oszlop részben találhatóak a megnyitott nyomozások. Az elmúlt két évben az OLAF eh, a legtöbb számú nyomozást indította el. Az elmúlt évben 253 nyomozást indítottunk, és ez 58%-kal több nyomozást jelent, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, 2009-ben, ami az induló év volt de nem csak, hogy ezen a területen sikerült csúcsot állítani, hanem ami a lezárt esetek számát illeti, itt is csúcsot állítottunk fel, hiszen mindenki tudja azt, hogy könnyebb elindítani egy nyomozást, mint lezárni az esetet. Az elmúlt évben 293 nyomozást sikerült lezárnunk, ez pedig 190, 109%-kal többet jelent, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. A folyamat szintén látható az ábrán. Ami pedig a hivatal hatékonysága szempontjából nagyon fontos, az az ajánlások száma, amelyeket kiadtunk a rendelet értelmében, a jogalkotás keret értelmében az olasz nyomozói szerv nyomozást végez, és a nyomozás eredményét jelentésben foglalja össze. Tehát éppen ezért ajánlásokat is megfogalmazhatunk, és néhány szlájdot láthatunk majd ezekről jogi és politikai jellegűeket a kommentes hatóságoknak olyan intézkedésekről, amelyeket fontosnak tartunk. Tehát erre csak akkor kerül sor, hogyha a nyomozás eredményre vezet. Ezek lennének a nyomozásaink eredményei, konkrét eredmények, amelyek fellépést váltanak ki az intézmények részéről, jogi jellegűeket, fegyelmezési jellegűeket, Kiderült tehát, hogy az elmúlt évben az OLAF a több ajánlást fogalmazta meg. Több évekkel összevetve az átszervezés után, amelyre 2012 elején került sor, az operatív kapacitása az OLAF nyomozati ágának növekedett, mégpedig drasztikus módon. Korábban még soha nem kaptunk ilyen sok információt, és soha nem indítottunk ennyi nyomozást, soha nem zártunk le ennyi esetet, és nem fogalmaztunk meg ennyi ajánlást. Én nagyon hálás vagyok az alá vezetőségének, a nyomozóknak, akik rendkívül hatékonyan dolgoztak az elmúlt időszakban. És ez lehetővé tette a bemutatott eredmények elérését. Ezeket az eredményeket ugyanolyan számú személyzettel sikerült elérni. A személyzet száma csökkent, mint ahogy az igazabizottsági bizottsági szolgálatokra általában viszont kaptunk néhány új embert az új részlegekre. Tehát nagyjából ugyanolyan számú személyzete, ugyanolyan pénzügyi forrással dolgozva sokkal több eredményt tudtunk felmutatni, és sokkal hatékonyabbak vagyunk. Ha megnézzük a cím második sorát, legnagyobb számú nyomozás, és az esetek, a nyomozati időszak lerövidítése. Tehát sikerült megfordítani a trendet, az elmúlt időszak trendjét, amikor a nyomozati időszak minden évben növekedett, 2012 óta sikerült csökkentenünk a nyomozati időt, és megfordítanunk ezt a folyamatot. Tehát ugyanolyan annyi forrása, több munkánk volt, több eredményt értünk el, és rövidebb idő alatt sikerült ezt megoldanunk. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy az Olaf 883-as rendelet reformja, mindenki ismeri ezt az Olafra vonatkozó rendeletet, új folyamatok indultak el, és ez hosszabb időt irányzott elő folyamatbeli garanciák segítségével a nyomozás számára. Ezeknek a garanciáknak helye van, viszont mindez ahhoz vezetett, hogy a folyamatok hosszabbá váltak, a nyomozati időszak hosszabbá vált. Sikerült mindezek ellenére csökkentenünk a nyomozati időszakot. Itt egy felbontást látunk, az ajánlások felbontását, amelyeket az elmúlt évben sikerült megfogalmaznunk. Mint említettem, a tavaly évben sikerült a legtöbb ajánlást elfogadnunk, és itt az ábrán ezek felbontása található jellegük szerint. Látszik, hogy a pénzügyi ajánlások száma rohamosan növekedett, Ez előfeltétele a pénzügyi szolgáltatásoknak, de a tagországok számára is előfeltétel ahhoz, hogy eh, elindíthassák a szankciókat. Minél több pénzügyi jellegű ajánlás fogalmazódik meg, annál eh, nagyobb mértékben lehet eh, visszaszerezni a nem megfelelően felhasznált pénzeket. Az elmúlt évben 233 ajánlást sikerült elfogadni pénzügyi jellegűt, a jogi jellegűek száma is növekedett, 83, és a fegyelmezési jellegű ajánlások amelyeket az Európai Unió intézményei szervei számára fogalmaztunk meg, amikor a személyzet nem lépett fel megfelelően, illetve léteznek adminisztratív jellegű ajánlások, amelyeket csak az EU szerveinek küldünk el, és ezek nem vezetnek feltétlenül reakcióhoz az intézmények részéről. Itt inkább tanácsokról van szó, javaslatokról az EU-s intézmények szervek számára, amikor például új típusú csalásokat állapít meg a rendszerünk, illetve az adminisztri rendszerekben a hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyeknél szükség van arra véleményünk szerint, hogy az adott szervek ezzel tisztában legyenek. Tehát ezek az adminisztratív jellegű ajánlások is nagyon fontosak, és az elmúlt év eredményeit látják összefoglalva. Egy további pontosítás, itt a pénzügyi jellegű ajánlásokról van szó. Az elmúlt évben rekordszámú ajánlást sikerült megfogalmaznunk, de az elmúlt öt évet, hogyha megnézzük, akkor itt az összes ajánlás száma Amikor az Olaf arra kérte az adott pénzintézetet, hogy követeljen vissza pénzt, akkor itt nem állapítható meg eh, állandó folyamat az elmúlt évekre visszatekintve. Tehát ez különbség a mostani ábra és a korábbi ábrák között. Ez igazából érthető, hiszen néha lehet egyetlen olyan ajánlás, mint mondjuk a 2010-es év, amely több mint 200 millió euró visszaköveteléséhez vezetett. Ez a szám igen meghatározó. ha belegondolunk abba, hogy az egész olap nem csak a nyomozati részleg, hanem az administratív egység is, a politikai folyamatokkal foglalkozó rész, stb. Itt 55 millió euróról van szó évente. és a nyomozásunknak köszönhetően arra kértük az intézményeket, hogy az elmúlt évben 400 millió eurót követeljenek vissza. Itt egy táblázatot látunk, amelyet külön erre az ülésre készítettünk el. A kiosztott brosúrában is megtalálható ez a táblázat. Itt az Olaf ajánlásainak felbontása történik, különböző tagországokra, ügynökségekre, intézményekre, szervekre lebontva. Az első sorban összegeztük az EU-s intézményeket, szerveket. A legtöbb ajánlás pénzügyi jellegű volt. és ez a szerv legtöbb esetben a bizottság. Olyan EU-s alapokkal foglalkozik, amelyeket a tagországokon keresztül használnak fel. Tehát ha például van egy csalás, amelyre fény derül a nyomozásnak köszönhetően, például a fejlesztési alapoknál, harmadik országok felé, akkor a pénzügyi ajánlást elküldjük a bizottságnak a visszakövetelésekre vonatkozóan. Ezért van itt ilyen sok számú pénzügyi visszakövetelés az intézmények, EU-s intézmények sorban. Itt nem szerepel az, hogy EU, csak az szerepel, hogy intézmények, szervek, de itt mindig az EU intézményeire és szerveire gondolunk. Elnézést kérek, hogy nem írtuk oda az EU szót azért, hogy egyértelmű legyen ez a táblázat. Kiderül az is, hogy az adminisztratív ajánlások csak a az EU-s intézményeket érintik, adminisztratív ajánlásokat nem fogalmazhatunk meg, például a tagországok felé. Tudom, hogy ezek a számadatok érdeklik leginkább a képviselőket, de mint említettem, ez nyomtatva is megvan. Mindjárt elérkeztem a végéhez. Itt szintén fontos számadatokról van szó, sok szó esett ezekről is. A úgynevezett utánkövetésben, a follow ban illetve az esetek utánkövetése, a jogi jellegű ajánlások után követése látható itt az elmúlt öt évben. Itt hosszabb időszakot kell, hogy vizsgáljunk, nem lehet egy évet külön vizsgálni, hiszen ez nem szignifikáns a teljes folyamatot illetően, hiszen a legtöbb tagországban az igazságszolgáltatás több évet vesz igénybe a döntésekhez. Itt az úgynevezett kiadatási arányt vettük, az esetek több mint 50%-ánál az igazságszolgáltatás ítéletet hozott, A teljes jelentésben ezek a számok mind láthatók, külön országokra lebontva, és az is látható, hogy igen nagy a diszkrepancia a tagországok között. Még a kérdések előtt elmondhatom azt, hogy már létrehoztunk az olapban egy munkacsoportot, És ez a munkacsoport megvizsgálja a tagországi helyzetet, a tagországi igazságszolgáltatási hatóságokkal együtt, Tehát csak az elmúlt öt évet vizsgálva vannak olyan országok, ahol csak egy ajánlást fogalmaztunk meg, de mivel egy ajánlásról van szó, a statisztikai szempontból nem igazán meghatározó, de ha a statisztikai leginkább releváns tagországot vesszük, akkor náluk esetenként haladtunk és próbáltuk meg levonni a tanulságokat, mind az Olaf számára, mind pedig egyes tagországok számára. Természetesen az igazságszolgáltatás független minden tagországban, nem csak hogy tőlünk függetlenek, hanem a kormánytól is, Mint említettem, bűnöldözési szolgált, szolgáltokról beszélünk, de mint mi eh, jogi ajánlásként nevezünk, azt az adott eh, bűnöldözési tagországi hatóságnak küldjük el. Vannak olyan tagországok, amelyeknek nincsen megfelelő bűnöldözési szolgálatuk. Vannak olyan tagországok, ahol ez a rendőrség tehát ezeket az ajánlásokat eljuttattuk, és a bűnöldözési szolgálatok saját döntéseket hoznak. Ezek természetesen mindig függetlenek, senkire nem szeretnénk nyomást gyakorolni, de a kölcsönös együttműködés szellemében próbálunk meg eljárni. Az a kiinduló pont, hogy a tapasztalatokból mindenkinek tanulnia kell, és így vizsgáljuk meg az egyes tagországi eseteket, illetve megpróbálunk javítani ezeken az arányokon. Mi ezt jelentős előrelépésnek érezzük, és pozitívnak, de még mindig van tennivaló, különösen bizonyos tagországok esetében, Azt gondolom, hogy ezek az adatok nagyon fontosak az önök számára is. Két slide még a végén. Nem a nyomozati munkához kapcsolódóan. Az OLAF nem csak nyomozati szerv, hanem csalás ellenes politika alakító szerv is. Együttműködünk az érintettekkel, a partnerekkel, Az elmúlt évben sikerült aláírnunk megállapodásokat. Az Európai Parlament eh, adminisztrációval folytatott tárgyalások után praktika gyakorlati jellegű intézkedéseket. Együtt kell dolgoznunk partnereinkkel az adminisztratív jellegű szabályozásokon. 14 évig nem volt ilyen megállapodás, és sikerült végre egyet tető alá hozni, azért, hogy jobban működjünk együtt azokban a nyomozásokban, amelyeket az Olaf végez. Az elmúlt év júliusában írtuk alá ezt a megállapodást és úgy értékelem, hogy az együttműködés az Európai Parlament adminisztrációjával megelégedésre okot. Ami a felügyeleti szervünket illeti, a felügyeleti bizottságot, és itt azt nézzük meg, hogy 2013-ban mi történt. És ez egy további pozitív vívmány, sikerült a megállapodásokban megállapodni. 2014-ben sikerült ezt aláírni. 18 esethez kértünk hozzáférést, ugye kértek hozzáférést, ezt mi megadtuk, plusz engedélyeztük a hozzáférést több száz dokumentumhoz, plusz dokumentumokhoz, a kéréseknek megfelelően. Ezeket a kéréseket utólag is nyomon követtük. Illetve automatikusan küldtünk el 56 esetet, az ezzel kapcsolatos információkat a jogi hatóságoknak, illetve szolgáltatási hatóságoknak. A titkárság személyzetét is jelentősen sikerült növelnünk, tehát 20%-kal. Tehát ami a számokat illeti, a különböző fellépéseket, illetve a felügyeleti bizottsága folytatott munkát. Az itt szereplő 15 AFKOSZ a szám már nem állja meg a helyét, a tagországok 15 afkoszt jelöltek ki. És mindez visszacsatol a PIF jelentéshez. 24 tagország jelölt nemzeti csalás ellenes szolgálatot, mert hát mi bízunk abban, hogy év végéig az összes tagország eh, csatlakozik majd mindehez. Szorosan együttműködtünk az összes tagországgal, és az elmúlt évben plusz munkafeltételekben eh, sikerült megállapodnunk nemzetközi partnerekkel és tagországokkal is. A harmadik országokkal az Olafnak ez feladata. Fontosnak tartottuk ezeket az intézkedéseket, és ezt sikeresnek nevezném. Például az ukrán bevételi minisztériummal, egy svéd ügynökséggel, stb. The policy part and uh, the last one still on the policy. Az utolsó rész pedig a szakpolitikáról szól, amelyben minden olyan kezdeményezés, vagy a legtöbb olyan kezdeményezés szerepel, amelyben az Olaf részt vett. A legfontosabb feladatok tehát, amelyet már említettem a rövid összefoglalóban is, úgyhogy nem kell azt hiszem ezeket megismételnem. De emellett természetesen a Periklész 2020-as program is szerepel ebben, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ugye önök, akik ismerik a eh, pénzügyi programokat, eh, illetve finanszírozási programokat, lehet, hogy önök eh, tudták, hogy, hogy az Olaf elveszíti a periklészt, mert az új bizottságban ez már egy új főigazgatóság alá fog tartozni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Das der Berichterstatter, Herr Pirinski. Köszönöm szépen, a jelentéstevőnek adom meg a szót, Pirinski úrnak, tessék. Madam Chair, I think I understood that without translation even. Köszönöm szépen, elnök asszony. Well, I would like first of all... Először is Nyilván szeretnék köszönetet mondani Kessler főigazgatónak, kettős feladatot látott el. Szemet a biztos, ugye kórházba került, reméljük, hogy hamarosan felépül. Kessler úr ezzel kifejezetten hát szerencsétlen helyzetbe került, Az Európai Parlamentben gyakran felvetjük ugye a függetlenség kérdését, ez újra és újra felvetődő téma. Az OLAF, ugye az, az adminisztráció és az Európai Bizottsági Adminisztráció része, de folyamatosan hangsúlyozzuk azt, hogy ez operációs szinten abszolút független kell, hogy legyen. Nem fogom magát a prezentációt kommentálni, se pozitív, se negatív értelemben. Ami az Európai Bizottság beszámolóját illeti, amelyet Kessler úr adott elő. Három dologra tudnék azonban kitérni. Az első az egy olyan dolog, ami mind a két jelentésben világos, mind az Európai Bizottság, mind az OLAF az elmúlt években folyamatos munkával sikerült hatalmas előrelépést elérniük a csalás elleni harcban, és az európai adófizetők pénzének visszaszerzésében, amelyek, amely pénzeket csalással veszített el az Európai Unió. Felvetődött az is, hogy hogy az Olaf autoritása és az Olafról által kialakított kép a közvéleményben egyre erősödik. Ez teljesen világos azokból a jelzésekből, amelyeket az Olaf kapott, visszajelzésekből. Mind a két jelentés hatalmas adatmennyisége dolgozik, és az egyik legfontosabb lépés, első lépés az kellene, hogy legyen, hogy a hogy objektív képet fessünk az adatok alapján arról, hogy milyen szintű ez a csalás, a korrupció, És nem szabad elfelejteni egy nagyon fontos dolgot, egy fontos különbségtételt, a szabálytalanság és a csalással összekapcsolódó szabálytalanság között. Az elmúlt években az a percepció alakult ki a tagállamokban, hogy bizonyos országok, például az új országok különös tekintettel ki vannak téve a korrupciónak vagy a visszaéléseknek. A számvevőszék azonban megállapítja, hogy ennél azért sokkal összetettebb a, a helyzet. Nem fogok részletekbe menni, de ahogy Kessler úr is mondta, a jelentésben szerepel az, hogy ez a sztereotípián alapuló és részlehajló közvéleményben kialakult álláspont nem fenntartható. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jelentés, ez kiváló alap arra, hogy egy kiegyensúlyozottabb és kritikusabb értékelést nyújtsunk be, akár a közvélemény elé is az Európai Unió érdekeinek megsérüléséről, a szabálytalanságokról, vagy a csalással összekapcsolódó szabálytalanságokkal kapcsolatban. A jelenlegi nehéz helyzetben, stagnációban és tömeges munkanélküliségben különösen érzékenyen reagálnak a polgárok arra, hogy ezeket a pénzeket hogyan költjük el. hiszen ezt, a, ezt az Európai Unió költségvetése, amelyet az adófizetők fizetnek be. Az első pont tehát, nagyon értékes ez a munka, és nagyon értékes, értékes ez az adat mennyiség, amit összegyűjtött a, az Olaf. Úgyhogy a probléma hatája és akut léte vagy természete látszik ebből. A másik, másik dolog, a helytelenül kifizetett pénzek feltárása, a helytelen kifizetések megszakítása, illetve felfüggesztése és ezeknek visszakövetelése. Fontos pont, nem fogok itt részletekbe menni, de szeretnék egy fontos kérdést felvetni, amelyek már, amely már felfelmerült más vitákban is. Az ezen kiigazító intézkedésekkel kapcsolatos motivációt illetően nyilván el is tudja, elnök asszony, hogy felmerült, hogy a motivációnak része lehet a költségvetési megszorítás is, tehát az Európai Bizottság eh, tudja, hogy milyen, mennyire meg vannak eh, kötve a kezei. Néha az az érzésem, hogy költségvetési kiegyenlítési eh, okokból van ez így, kiegyensúlyozási okokból van ez így, vagy Ezt csak azért említem meg, mert ez annak a bírálatnak a része, amely a bizottságból érkezett. Nem mondom, hogy ezt osztom, de mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. A harmadik dolog pedig pontosan erre, ezzel a különbségtétellel kapcsolatos, hogy mi a e, szabálytalanság és mi a csalással összekapcsolódó szabálytalanság. Természetesen mi érdekünk és feladatunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megvédése. Nem tudom, hogy indokolt-e folyamatosan arra koncentrálni, hogy ennek a problémának van egy bizonyos csalással összekapcsolódó része. A jelentésben kb. 15.700 esetről beszélnek, 15.700 szabálytalanságról, amelynek egy tizede függ össze csalással. Tehát a sokkal nagyobb probléma az általános szabálytalanság, és mind ez is, hát természetesen ez is negatívan, negatív hatással van a pénzügyi kérdésekre, a el késlelteti a kifizetéseket, korrekciós intézkedéseket szükségel, tehát azt gondolom, hogy erre ugyanolyan szinten oda kellene figyelni. Mert természetesen ez összefügg a költségvetés megfelelő előkészítésével, a, a munkatársak felkészültségével, politikai problémákkal, gyakran politikailag motivált változásokat kívánnak bevezetni, és ez azt gondolom, hogy az Európai Bizottság számára fontos lenne, és jó lenne, és az Olaf számára is, hogyha megpróbálnák egyrészt a bírósági, büntető, jogi, vizsgálati részt erősíteni, de ezzel emellett ugyanúgy oda kell figyelni azokra a szabálytalanságokra is, amelyek nem vonnak büntetőjogi szankciókat maguk után, de az Európai Unió pénzügyi érdekeire ugyanolyan hátrányosak. Azért említem ezt, elnök asszony, mert nyilván önök is tudják, mindannyian jobban, mint én, hogy van egy új programozási időszak, amely az operációs programokra, projektekre vonatkozó dokumentációval foglalkozik, és ez kifejezetten nagy kihívás elé állít mindenkit. És ez összefügg a megfelelő kiadáspolitikával, de felvetheti a helytelen felkészülés vagy felkészülési hiányosságokkal összefüggő további szabálytalanságokat. Köszönöm szépen, elnök. Nos, már most izgalommal várjuk a jelentés, a jelentését. Pácsitis képviselő következik. Ačiū gerima pirmininkė, gerimi kolegos. Kedves kollégák. Kovasz sukčiavimo. Ami a pénzügyi érdekeket és a csalás elleni harcot illeti. 2010-ben én voltam a jelentéstevője a témának, és akkoriban először került arra sor, hogy láttuk, hogy a tagállamok nem nyújtottak be megfelelő adatokat, és nem igazán tudtuk a csalás nem, nem láttuk, hogy a csalásnak milyen dimenziói vannak és hogy a tagállamok milyen szinten tudnak hatékonyan felépni a csalás ellen. Aztán 2011-ben az Európai Bizottsági jelentésben nem kerül, nem kerül említésre az a probléma, hogy a tagállamok nem, tud, nem nyújtottak be megbízható adatokat. Az Európai Bizottsági jelentés egyszerűen csak azt állapítja meg, hogy a tagállamok nem nyújtottak be megfelelő, elegendő adatot, amelyek alapján a szabálytalanságok és a csalással összekapcsolódó szabálytalanságok kivizsgálásra kerülhettek volna. Most ez 2010-re megy vissza, 2013-ban ugyanezt a mondatot olvashatjuk az Európai Bizottság jelentésében. Konkrétan az Európai Unió tagállamai különböző jogalapokat használnak, ami a csalást illeti, csalási eseteket illeti, és különböző és nem elegendő adatot gyűjtenek, nincsen közös kritérium ezzel kapcsolatban. Azt gondolom tehát, hogy nagyon sokat beszélhetnénk erről a problémáról, mindezonáltal van itt egy dolog, ami egyértelmű és világos. Közös döntést kell hoznunk a definícióról. Mit nevezünk csalásnak az Európai Uniónak? Igen, a tagállamok különböző jogrendekkel rendelkeznek, és ez nyilván tagállami kompetencia, de hogyha a forrásfelhasználásról beszélünk az Európai Unióban, akkor arra kell kérnünk az Európai Bizottságot, hogy a tagállamokkal koordinálva nyújtson be egy olyan meghatározást, amely a csalásra vonatkozik, hogy jövőre képesek legyünk értékelni ezeket a csalással összefüggő eseteket. És elkezdjünk gondolkodni azokon az intézkedéseken, amelyek végrehajtása vár ránk. Ez a pénzügyi érdekek védelmével kapcsolatos. Ami az Olafot illeti, nagyon nagy előrelépésre került sor, és véleményem szerint mindez Mindez a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkájára vezethető vissza. E, egyes kollégák, akik most itt elsősorban ülnek, vagy az elnöki pulpituson ülnek, és ezek a e, pozitív e, fejlemények a 2013-as munkánk eredményei. Nagyon örülünk annak, hogy ezen javulások hozzáadott értéket képviselnek, nem csak az visszakövetelt pénzeket figyelembe véve, hanem a megbízható adatok rendelkezésre bocsátásának bocsátását figyelembe véve. Az OLAF nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unióban az európai pénzek felhasználásának hatékonyságának záloga. Thank you, Madam Chair. Szababa képviselő következik. To you, if, if I may. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy konkrét kérdésem lenne a felügyelő bizottságról és az együttműködéssel kapcsolatban. Tudom, hogy önnek nem kötelező a másik oldalra átállnia, de és megteheti, hogy csak az Olaf szempontjából válaszol erre a kérdésre, de azt kérdezném, hogy miért döntött úgy, Miért? Ugye, mert az a, tehát miért nem döntött úgy, hogy az, a, ebben a beszámolóban egy kicsit szélesebb körű perspektívát nyit, ami a munkakapcsolatot illeti az említett felek között, itt nyitva marad ez a kérdés, és itt igyekszem megint az Olaf szempontjából gondolkodni. Nos, tehát számomra nem pozitív az, hogy hogyha valamit, olyasmit mondunk, hogy valami, amit mindenki tud, ez nem igaz. Egyértelmű, hogy a valóságban a különböző felek közötti együttműködés nem optimális, eléggé megosztottak eh, a partnerek, eh, de most az Olafa jelentésében arról számol be, hogy minden szép és jó. Köszönöm szépen, Szender képviselő. Ah. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kessler úrnak, köszönöm szépen a beszámolóját. Ami az Olafot illeti, és az Olaf feladatait illeti, a a csalás elleni harcot illeti. Tegnap egy nagyon érdekes jelentést mutatott be a számbevőszék, amely kifejezetten aggasztó adatokat említett. Tekintettel azokra a nagy nehézségekre, amelyekkel a tagállamok küzdenek, és az európai eszközökre tekintettel. Tehát az Olaf a problémákat megállapította, és a csalással kapcsolatos problémákat tehát a saját források és a nemzetközi egyezmények esetében felmerülő csalásokat megviz, meg, említette, azonosította, és itt a felelősök keresése folyik, és az Európai Parlament házatáján is lehet kereskélni. Nagyon sok pénzek, nagyon nagy pénzeket veszítünk itt el, ez érintheti Németországot, Franciaországot, az Egyesült Királyságot, olyan termékeket és árukat, amelyek az európai határokon, a kikötő városokban érkeznek meg. És arról van egy szó, hogy olyan vámokat, amelyeket ki kellene fizetni, nem fizetnek ki. Hogy nézze, ki a helyzet ezzel kapcsolatban? A, a számvevőszék jelentésében nagyon aggasztó helyzetről számolt be. Ami az Olafot illeti, Először is gratulálok. Ahhoz, hogy sikerült például a dohánycsempészet területén hatalmas nagy mennyiségű árut lefoglalni, és itt az alap megállapította, hogy nagyon nagy mértékű csalásra került sor, ami aztán hatalmas gazdasági hatásokkal volt, például Spanyolország déli részén, ahol már eleve elég nagy a szegénység. Összességében tehát kiváló munkát végeztek, és ehhez gratulálunk. Most pedig szeretnék kitérni a szervezési aspektusokra. Itt akaszt bennünket az a tény, hogy a ami a kapcsolatokat illeti, meg kell állapítanunk, hogy az OLAF és a felügyelőbizottság közötti kapcsolatok, munkakapcsolatok elengedhetetlenek, főleg az olaftól való függetlenség megóvása érdekében. Ezzel kapcsolatban szerettem volna feltenni egy kérdést. Hogyan lehet tehát ezt javítani ezeket a kapcsolatokat. Önöktől is függ ez ugyanis, hogy, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok. Azt szerettem volna tehát kérdezni, hogy mit lehetne tenni a kapcsolatok jövőbeni javítása érdekében. Ezek a zöggenők, ezek nem megengedhetők. Úgyhogy szeretnénk tudni, hogy mit terveznek, mi a, az elképzelésük konkrét, definitív szinten hogyan próbálják javítani a kapcsolatokat, hogy ne az legyen továbbra is, hogy itt is, ott is kérdezősködnünk kell, és abból kell kiindulnunk, hogy sehol nem mondják el az igazságot. A, a kapcsolatokat javítani kell. Aztán van itt még egy kérdés, amely a tagállami munkatársakkal kapcsolatos. Itt nem csak ezen munkatársak kinevezéséről szólnék, hanem arról is, hogy ezek a munkatársak mennyiben javítják az OLAF hatékonyságát. Ezzel kapcsolatban lenne-e információjuk, hogy minél gyorsabban ki lehessen nevezni ezeket a személyeket, és ezekkel a munkájukat el tudják kezdeni. Végül pedig, ami az együttműködést illeti az Európai Parlamenttel, itt eh, arra kérném önt, hogy egy kicsit eh, magyarázza el nekünk, hogy ezek a gyakorlati egyezmények, eh, ezek hogy néznek ki? És az Olaf mit tervez a további együttműködés terén az Európai Parlamenttel? Én magam is szeretnék egy kérdést feltenni, mondja az elnök ami a számokat illeti, illetve a sikersztorikat, én is örülnék, hogyha eh, gratulálhatnék eh, önnek, eh, de azért a számokat is megnéztem, úgyhogy itt vannak bizonyos kétségeim. Ami a kiválasztási időszakot illeti, hogy egy vizsgálatot megkezdenek-e vagy nem. Ez kulcsfontosságú kérdés. Ez a Selection Phase 2013-ban 1,8 hónapig tartott, az ellenőrző bizottság tájékoztatása rendelkezésünkre áll, és a kiválasztó személyek, tehát akik eldöntik ezt, ők nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel, a nyelvi lehetőségeik is korlátozottak, úgyhogy itt ezzel kapcsolatban ugye van egy tanulmány. Kérdezem, hogy időközben milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a kiválasztási időszakot javítsák. Második, az ajánlások. Ön azt mondja, hogy több ajánlás van, mint korábban, ez jó, de kérdés, hogy nem csak a szám, nem csak azt változtatták e meg, hogy mit számítanak, vagy mi számít ajánlásnak. Most nekem az a benyomásom, hogy ugye egy fájlon belül, vagy egy anyagon belül több ajánlás is lehet. Nem változtatták meg a, ennek a módszerét. A, kérdezem, hogy az ellenőrző bizottság tudna-e foglalkozni ezekkel a számokkal, és meg tudna-e erősíteni engem. Nekem számomra úgy tűnik, hogy ami a jogi follow-upot illeti, 261-es volt, 261 eset volt, és 121-ben került sor elítélésre, tehát a kevesebb, mint, az esetek kevesebb, mint 50%-a volt sikeres ilyen szempontból. Ez mind múlott, nem jól választották ki az eseteket, akkor megint a kiválasztásnál vagyunk, vagy valami más probléma van-e. Ami a számokat illeti, nagyon hálás vagyok a kiegészítő táblázatért, itt a lebontás tagállami szintre. Hogyha ezt összehasonlítom a PIF jelentésben szereplő csalási számokkal, akkor Olaszország, Románia, Bulgária, Lengyelország és Németország a sorrend. Olafnál a sorrend, hogy Románia, Németország Olaszország, Hollandia, Lengyelország. Azért nagyon más ez a sorrend. Miért? Van-e erre valamilyen magyarázat? Tejon képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Keszler úrnak is a munkáját, a beszámolóját. Nagyon sok minden elhangzott már, és csatlakozni tudok ahhoz, amit Kressle asszony mondott, és kérdésként feltett Kressler úrhoz. Én is az ajánlásokra koncentrálnék. Hogyha megnézzük a különböző éveket, és például megnézzük a jogi fellépésekre vonatkozó ajánlásokat 2009 11 ben jól nézett, jó volt a helyzet, aztán 2012-ben nagyon romlott, 73-ról 54-re, és aztán 2013-ban megint nőtt 54-ről 84-re. Tehát nagy változások vannak itt. Megnéztem a személy, az állomány vonatkozó számokat is, ezeket csak 2013-ra adták meg. Itt az, arról van szó, hogy javult a minőség, vagy más szempontokat használnak, más, vagy más döntéseket hoztak. Annak érdekében, hogy ezeket a számokat értékelni tudjuk, tudnunk kell, hogy milyen ajánlásokat adtak le, és mi húzódik meg emögött. Miért vannak ilyen hatalmas különbségek az egyes évek között? Aztán még egy fontos kérdés, amelyet már Gretle asszony is feltett tulajdonképpen, ez a kérdés újra és újra felmerül az európai öm, ügyészséggel kapcsolatban. Az Európai Bizottság ugye folyamatosan azt mondja, hogy a tagállamok nem valósítják meg, nem ültetik át a gyakorlatban az OLAF ajánlásait. Ez tehát arra utalnak, hogy az ajánlások sorsa eléggé elszaborító, és az, elítél, az ítéletekkel is hasonló a helyzet. Megtudhatnánk-e, hogy a tagállamok milyen indokkal nem ültetik át a gyakorlatba ezeket a, az ajánlásokat? Sok esetben valószínűleg van oka annak, hogy a tagállamok miért cselekszenek úgy, ahogy cselekszenek hogyha a e, holland hatóságokkal e, egyeztetek, ott az esetek, bejelentett esetek 46%-a végződik e, ítélettel. Azt mondja a holland hatóság, hogy hát amit kapnak, az nem minőségileg nem valami jó, a, az, a bizonyítékok nem relevánsak, vagy más problémákra hivatkoznak. Jó lenne, hogyha kiegészítő információt kapnánk arról, hogy milyen problémák merültek fel a tagállamokban ezen a területen. És miért történik ennyire kevés előrelépés a tagállamokban, és akkor talán már világosabb a kép. Arnold képviselő. I'd like to share the regret Köszönöm. Én is szeretném osztani azok, az azok által kifejezett sajnálatot, hogy semmit, ahol nem tudnak közöttünk lenni. Remélem, hogy minél hamarabb felgyógyul. Keszler úrnak minden esetre köszönjük a beszámolóját. Tavaly szeptemberben Herman Van Rompuy azt mondta a számvőszéknek, hogy a csalásról szóló jelentésekben részletesebbnek kell lennie, meg kell mutatni, hogy Európa nem a probléma része, hanem a megoldás része. Én az ellenkezőjét vallom ennek. Egyértelmű, határozott és nyilvános döntést és intézkedést kell hozni akkor, amikor a csalás bármiféle gyanúja felmerül. Keszler úr azt mondta el, hogy a vélt csalások soha nem látott szintre emelkedtek. Azt is elmondta, hogy egy még több ajánlást adnak ki, mert a valódi visszaélések és csalások egyre nagyobb számára szemet gyanítják. Ez vagy azt jelenti, hogy a csalás maga növekszik évről évre, vagy a sikeresen felderített csalások száma, e, tehát a felderítési arány javul, és a fel nem derített csalás aránya jelentősen csökken. Tudom, hogy spekulatív kérdés ez, de melyik a helyes leírása a jelenlegi helyzetnek? De kollégi Wagen zum Schluss, danke. Szépen pedig, von kollega. Igen, köszönöm, von kollega. Igen, köszönöm, elnök asszony. A csalás aggasztó, de ne túlozzunk, az uniós költségvetés 0,2%-át teszi ki. Ez szerintem jóval eh, jobb arány, mint bármelyik tagállamban, vagy legtöbb tagállamban. Ennek ellenére a mi szakbizottságunk nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és a tagállami helyzeten is van javítani, ahol ezt se felejtsük el. Kessler úr érdekes számokat eh, mondott el, ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, aztán tovább lépek a bevételi oldalon. Ami a hallott számokat, adatokat illeti, az Olaf jelentéseivel és ajánlásával kapcsolatban, 35 ajánlást kapott Románia, 13-at Olaszország, aztán az esetek számát vizsgáljuk, akkor Olaszországban a legtöbb. Miért van az, hogy csak 13 ajánlást kapott Olaszország, miközben a csalások száma itt a legmagasabb? Lássuk most a bevételi oldalt. Örülök annak, hogy Ines is felvetette ezt, mert 10 milliárd euró be nem szedett adó, vagy be nem szedett bevétel, óriási pénz, ez nem lenne mindegy, sem az uniós, sem a tagállami költségvetésekben. A 25. oldalra, hogyha alapozunk, akkor láthatjuk, hogy uniós e, intézkedések törtek, történtek annak érdekében, hogy az illegális dohánytermék kereskedelmet visszaszorítsák, cselekvési terv, stratégia, keretegyezmény a WHO keretében azt is elmondta, hogy talán egy kicsit korai lenne még arról beszélni, hogy működnek-e ezek az új intézkedések, mégis ön szerint javul a helyzet ezen a téren? Illetve kérdésem az, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy a dohánytermékek illegális kereskedelmét tovább visszaszorítsuk, és az ebből származó bevételeket eh, növeljük, a veszteségeket csökkentsünk. Például hogy egyre több cég aláírja ezeket a megállapodásokat, vagy jobb nyomonkövetési rendszert vezessünk be annak érdekében, hogy lássuk, hogy az a dohánytermékek valóban eljutnak el a célállomásra? Mit tehetnénk még e tekintetben kíváncsi vagyok az ön véleményére. Nagyon sokat segítene az uniós és tagállami költségvetéseknek is, hogyha több pénzt tudnánk ebből beszedni. Um Végezgató úr, még nagyon hosszú a napi rendünk. 45-kor sajnos el fogom öntől venni a mikrofont, már előre szerettem volna szólni. Remélem, hogy a fennmaradó idő elégséges lesz, hiszen nagyon sok napi rendi pontunk van még. Okay. Few minutes about all the world. So. Köszönöm. Köszönöm akkor megpróbálom rövidre fogni. Értem, hogy szorítja önöket az idő. Megpróbálok akkor reagálni, és remélem megértik azok, akiknek eh, nem válaszolok részletesen a kérdéseire. De természetesen most azonnal az ülés után, vagy bármikor később bilaterálisan rendelkezésre állok. Köszönöm önöknek. Ezeket a valóban eh, érdekes és lényegbe vágó kérdéseket, megjegyzéseket. Így mi is jobban látjuk és értjük, hogy önök számára mi a fontos, önök hogyan vélekednek eh, ez ügyben, önök szerint, önök mit várnak az Európai Bizottságtól és a csalás elleni hivataltól különös tekintettel. Akkor megpróbálom sorrendben megválaszolni ezeket a kérdéseket. Talán akkor kezdjük az előadóval magával. És egyben alelnök úr kérdésére is tudok válaszolni, mert itt voltak átfedések. Also, also Mr. Uh, so Arnott uh, has similar question. Uh, we... Tehát az adatok, amelyeket mi szolgáltatunk, vagy az Olaf nyomozatából, vizsgálataiból származnak, ahogy hány vizsgálatot folytattunk a tagállamokban, hány ajánlást adtunk ki egy tagállamra vonatkozóan, és rámutatott, hogy egy, egyes tagállamokban több, máshol kevesebb az ilyen ajánlásunk, és ugyanez igaz a PIF jelentésben, amely azt mutatja, hogy a tagállamok hány esetről számolnak be nekünk, illetve a tagállamok által tali beszámolóban szereplő eseteket összesíti a PIF jelentés. A szabálytalanságok és a csalások mind-mind ide tartoznak. De egy dolog fontos, és az előadó talán erre próbált, próbált utalni, ez nem a valódi csalásokra vonatkozó szám vagy adat. Nem a csalások és szabálytalanságok, amelyeket a tagállamok jelentenek irányunkba egyik részről, illetve azok, amelyekre mi derítünk fényt. Ez tehát igazából a nemzeti és az uniós szint reakciója, fellépése nyomán napvilágot látott adatok. Tehát mindkettőjüknek mondom előadó úr, alelnök úr, Nem szabad elfogultan olvasni ezeket az adatokat. Nem csak politikailag vagy etikailag veszélyes, hanem az adatok értelmezését is félreviheti. Hiszen, ha valaki az adatokat olvasva azt mondja, hogy ebben a tagállamban több vizsgálatot folytattunk, és ez a, ebben a tagállamban leggyakoribb a csalás, akkor a következő évben ez a tagállam kevesebbet fog jelenteni irányunkba, kevesebbet fognak felderíteni. Fennáll ennek a veszélye, senki sem akar rossz tanuló lenni. Éppen ezért ezek az adatok, mondom, a reakció, a fellépés következtében megjelenő adatok. Tehát, hogyha többet jelent be egy tagállam, több esetről számol be, talán közvetlennek is válaszolok, lehet, hogy ez azért van, mert több a csalás valóban az adott tagállamban, hogyha nem lenne csalás, egyáltalán, akkor nem tudnának többről beszámolni, többet felderíteni. De elsősorban ez azt mutatja, hogy nagyon komolyan veszik a csalások felderítését, és azokról számot is adnak. Egyes esetben tehát inkább a számok, a nagyobb számok azt tükrözik, hogy egy proaktív tagállamról van szó. Nekem az aggasztóbb, hogyha egy tagállamtól nem kapunk ilyen beszámolókat, vagy az olaf jelentést megvizsgálják, tavaly jelentéstől kezdve tagállami bontásban is szerepel, hogy a magánbejelentések, anonim és egyéb magánbejelentések, illetve intézményi bejelentések száma hogyan alakul. Szerintem a tagállamban probléma van, hogy sok a magánbejelentés, és nagyon kevés vagy egyáltalán nem érkezik a közigazgatásból. Ez azt jelenti, hogy a, a, az állami szervek egyszerűen nem reagálnak erre a problémára, miközben nyilván csalás mindenütt van. Tehát az a tény, hogy egyes tagállamokban, ahogy ön is mondta, elnök úr, több ajánlást fogalmaztunk meg. Itt még egyszer mondom, ez egy év adataira vonatkozik, ez így statisztikailag nem reprezentáns. E- egy év adataiból nem lehet tendenciákat, trendeket levonni. Tehát azt próbálom mondani, hogy az a fontos, hogy az a, a tagállamok eh, komolyan vegyék azt, hogy fel kell deríteni eh, a csalásokat, a visszaéléseket, erről beszámoljanak, és aztán persze, ha kell, eh, emeljenek vádat is. Ez a fontos. Mi persze nem tudhatjuk pontosan, hogy melyik tagállamban leggyakoribb a csalás. Tehát nem is ez a fontos igazán. Ami fontosabb, hogy melyik tagállam próbál leghatározottabban felépni a csalás ellen. E tekintetben pedig azt láthatjuk, hogy a tagállamok egyre inkább tisztában vannak ezzel a kötelezettségükkel. A PIF még jelentős tekintetében van egy tagállam, vagy egy vagy kettő, ahol a beszámolási kötelezettséget nem veszik még elég komolyan, még nem állnak a dolgok de itt is javuló a tendencia. Uh, no, uh, Mr. Balsitis, no common definition. Well... Balsitis úr kérdésére válaszolva, röviden ennyit mondhatok. A PIF irányelv drámaian javítaná a helyzetet, következetesebbek lennénk a büntetőjogi fogalmakat is harmonizáltabban alkalmaznánk. E tekintetben egy követ fújunk, egy oldalon állunk önökkel, nagyon fontos lenne a PIF irányelv megvalósulása. A csalás elleni harc nem lehet hatékony a 90-es, 95-ös egyezmény alapján az új EU előtti évekből származik az egyezmény, ez alapján nem megy a csalás elleni harc. Tudom, hogy nem önöket kell megjegyeznem, de minél többször el kell mondanunk. Szárváma, úr. Nem mondtam, hogy minden rendben van. Én nem, nem, ez nem az én stílusom akik ismernek, tudják, de a 2013-as, 14-es évről egy percben tudtam beszélni. Nem mondtam, hogy minden szép és jó. Nem vagyok az a típusú ember, aki szereti azt mondani. Szeretnásson az olyan kérdésekre, hogy miért van ez? Mások miért tesznek így? A felügyelő bizottságnak a, a szándékait nem tisztem, feladatom értelmezni. Az én dolgom az, hogy az adatokat megosztom önökkel. Pontosan ezt tettem. 2013-ra vonatkozóan, bár a 2014-es adatokkal is előhozakodtam. 2013-ban az adathoz való hozzáférésre vonatkozó kérdésekre mindegyikre pozitívan reagáltam. Ezek adatok, számok, tények. Tessék, köbevésett adatok. X számú kérést kaptunk adathoz való hozzáférésre, és mindegyikre reagáltunk pozitívan. Köszönöm. 18 eset volt, és 100 eset kezde, saját kezdeményezésre. Ezt kellett tennünk, ez volt a feladatunk, kötelességünk, és ezt is tettük. Ezek tények. Plusz megállapodtunk megállapodtunk az ügyben is, hogyan kell velük együttműködni. 2010-ben is volt egy megállapodás az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, és aztán azt mondták, hogy ez egy régi szabályok, legyenek új szabályok, jó, elfogadunk új szabályokat. És 2014-ben azt mondják, hogy megint új szabályokat akarunk. Én azt mondom, na jó, hát legyen, de tavaly mindent kért információt megadtunk. Ez ténykérdés. 2014-ben már kétszer is több időt kaptak, mint én. Én ezt is köszönöm. Nem csak nyilvánosság előtt, privát is, privátén is megválaszoltam a kérdéseiket, tehát, mert most korlátozott idő áll rendelkezésemre. Idén négy szer kérték az adatokhoz való, vagy az esetek dossziéhoz való teljes hozzáférést. Április és július között érkezett, április-június között minden egy kérés. Összesen több száz eset dossziójához szerettek volna hozzáférni. Így esetből egy, mindegyikre reagáltunk. Megjegyzéseket tettünk, mert nem megfelelő kérések érkeztek. Ha olyat kérek tőlem, ami nincs, azt nem tudom adni. Válaszoltunk tehát, reagáltunk. Egy esetben kaptunk egy viszontválaszt az egyik eh, előadótól. Ez már azóta megoldódott. Július 12-én. Megértették viszont válaszokban eh, pozitívan reagáltak, tehát 32 dossziéhoz hozzáférés biztosítottunk. tehát 32 dossziéhoz teljes hozzáférést kaptak, amit több, mint tavaly. A másik három kérésben várjuk másik fél válaszát a mi megjegyzéseinkre. Tehát a viszont válaszra várunk. Azt is megpróbáltuk ugyanis megmagyarázni, hogy hogyan kell kérni az adatokhoz való hozzáférést. Három viszontválaszra is várunk, egyik június 12 óta, másik július 10 óta, harmadik pedig július 17-e óta. Múlt héten emlékeztettem egy újabb levélben az érintetteket, hogyha valóban hozzá szeretnének férni az adatokhoz, akkor válaszoljanak, a, reagáljanak. Hiszen nyár eleje óta nem hallottunk tőlük semmit. Ez csak a teljes hozzáférés egyébként, minden más esetben automatikus hozzáférésük van a rendszerünk statisztikai adataikhoz. A statisztikai adatokat saját maguk automatikusan lekérhetik, nem is kell kérni. Automatikus hozzáférésük van. Nem is tudjuk, hogy, hoz, hogy leki hívják az adatokat vagy sem. A statisztikai adatokat az adatbázisból lekérhetik plusz több száz jelentést is kapnak automatikusan, ahogy ezt a rendelet előírja. Push módszerrel, kérés nélkül. A munkamódszereken akarnak változtatni? Rendben, már elmondtam. Hogyha valamiben megállapodtunk, és az már nem megfelelő kielégítő a felügyelő bizottság számára, akkor további javaslataikat örömmel vesszük, várjuk, és ezeket szívesen elfogadjuk, de sem miféle nyilvános beszámolót nem hallottunk az arról, hogy a jelenlegi megállapodással elégedetlenek lennének. Konkrét javaslatokat eddig nem kaptunk. Szerintem nagyon is lehetséges, hogy jobb minden fél számára kielégítőbb bent tudunk megállapodni, szerintem már jelenleg is elég jól működik, de hát ha változtatni akarnak, hám legyen, mi nyitottak vagyunk bármiféle ilyen változtatásra, ha ennek szükségét érzik. a Szender asszony, mit szeretnék tenni a jövőben? Afkok, tehát pénzügyi ellenőrző, tagállami pénzügyi ellenőrzési szervezetek, mint privilegizált partnereink a tagállamokban. Az úgynevezett időzőjelben vett tagállamoktól ezt már kötelezően el, elvártuk a csatlakozás feltételeként, az úgynevezett régi tagállamokban, a legtöbben ezek az AFKÓK, pénzügyi ellenőrzési szervezetek nem eh, hiányoznak az elmúlt években az új tagállamokban már működtek az ilyen szervezetek. A román és bolgár e, példa nagyon pozitív. Ugyanezt várjuk a többi tagállamtól is. Egyes tagállamokban a szövetségi berendezésű tagállamokban, vagy sziget országokban különösen fontosak ezek, ahol nekünk egy kicsit nehezebb egy ablakhoz fordulni, ahol mondjuk 29 tartományt, vagy az Egyesült Királyságban az ember sose tudja, hogy kihez forduljon. És az úgynevezett új tagállamokban nagyon jó tapasztalataink vannak ezekkel az afkókkal, ezért nagyon sokat várok ezektől az új tagállamokban is. Gressler asszony kérdése következik. 2012. februárjára egy új osztályt hoztunk létre, egyes számot viseli ez. Ezt megelőzően egy német újságban nemrég nyilatkozta, Korábban 150-en folytatták a bejövő információ szülését, most már 18-an. Nos, igazából 28-an dolgoznak a 01-es osztályban, ezek szakképzett emberek. Olaszul szoktuk azt mondani, hogy senki sem születik szakképzetnek. Megfelelő képzést kapnak, jogász, há, jogászi háttérrel rendelkeznek, különböző tagállamokból háttérből érkező 28 szakértő, aki a korábbi rendel, módon ők végzik a szelekciót, ami sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint korábban, hiszen 150-en végezték ezt a munkát, de ők maguk voltak azok is, akik a vizsgálatokat lefolytatták. Tehát két lovat egy fenékkel nem nagyon lehet megülni, ezért vezetük be ezt az új eljárásrendet. A kiválasztási eljárás és a vizsgálat most külön választásra került. A szemvőszék is kritizált ezt korábban. Hát a szelekció során nyomozati vagy vizsgálati hatáskörünkkel nem élhetünk. Éppen ezért egy külön szakképzett emberekből álló osztály foglalkozik most ezzel, ami drámi módon csökkentette az átlag időtartamát a kiválasztási szakasznak. Ugyanakkor az időtartam most egy kicsit nőtt, hát azért, mert ugyanannyian végzik ezt a munkát, de 10-15%-kal több információ érkezik minden évben. Nagyon jó munkát végeznek, de kemény munkát. Az osztályt és jobban felépítettük, van egy osztályvezető, egy osztályvezető helyettes, három csoportvezető. Persze a kezünk meg van kötve, annyi emberünk van amennyi, ehhez képest szerintem csodálatos eredményeket értünk el. Korábban már többen utaltak arra, hogy van két hónapos határidő, és így vagy úgy ezt a szelekciót le kell zárni. Nem, ez nem így működik. Megpróbáljuk két hónapon belül lezárni, az esetek 75%-ában. Az esetek 25%-a minden negyedik, több mint két hónapig tart a szelekció, Hát ha ennyi idő van rá szükség, ennyi időre van eh, hozzá szükség, akkor mennyi időre van hozzá szükség. Tehát nem egy kőbevésett eh, rugalmatlan határidővel van itt dolgunk. Utaltak az 54%-ra a többen is rámutattak erre, tehát az esetek 54%-ában elítélő ítélet születik. Nos, ezt pozitívnak tartom. Az Olaf vizsgálat hova torkolik az igazságszolgáltatás csatornájában. Nos, De Jong úr is említette ezt. Ezen javítani kell. Ezért a tagállamokkal szorosabban együttműködünk. Ez ügyben is. Csak hogy jobban értsük ezt a számadatot, 54%-ot említettem. Ez egy 8 éves szakaszra értendő. 2006-tól 2013 végéig a kiadott ajánlások esetében az OLAF vizsgált alapján az esetek 54%-ában elmarasztaló ítélet született. Tehát durván tíz éves adatról van szó. Hiszen uh, nyomozati szakasz van, aztán ajánlást teszünk a tagállami igazságszolgáltatási szernek, akkor utána még ott le kell folytatni a saját eljárásukat, és utána hoznak döntést. Nos, ezen esetek 54%-ában elmarasztó ítélet születik. De Jong úr említette, hogy Olaf tagállamok közötti kétoldalú munkacsoportot hoztunk létre, de hogy az ügyészség és a bíróságok hát függetlenek. A milánoi főügyész még csak a római főügyész alá sem tartozik. még belső függetlensége is van az ügyészeknek, az ügyészségeknek, éppen ezért nem tudunk egy szervvel kapcsolatot tartani egy tagállamban. Sokat tanultunk az eddigi tapasztalatokból, mi is és a tagállamok is, javul az ez irányú koordináció. Árnó úr egyszerű kérdést intézett, tett fel nekem. Kérdést könnyebb volt megfogalmazni, mint arra válaszolni. Akkor megpróbálok egyszerűen reagálni az egyszerű kérdésre, amelyről részletesebben is szívesen beszélek, ha kívánja. Tehát egy kicsit mind a kettő helyes leírása a helyzetnek. Tehát egyre több információ érkezik, és egyre több eh, ajánlást adunk ki. Minél több információt kapunk, annál több esetben jutunk, nyitunk vizsgálatot, nyomozást, minél több esetben indítunk vizsgálatot vagy nyomozást, annál több esetben tudunk vádemelésre javaslatot tenni. Ez sikerráta, vagy a csalások száma növekszik? Hát mindkettő. A kettőnek a keveréke. Illetve hozzátenném azt, hogy előtöbb információt kapunk. Ahogy telik az idő, egyre ismertebbé válunk, a közvélemény is e megismer, tudomást szerez a létünkről, talán nem az ön tagállamában, de máshol, és talán jobban is bíznak bennünk. Ezért több információt kapunk szintem. Ez nem közvetlenül függ össze attól, ha egyre több a nagyobb számú a csalás, hanem inkább az Olaf ismertsége és az Olafba vetett bizalom csökken. A dohánytermékek is a végéhez értem Tényleg. Mit tehetünk a dohány termékek eh, illegális kereskedelmének visszaszorítás érdekében? Ez egy alulértékelt probléma. Egyébként a vedemelésre vagy, vagy igazságügyi eljárás nyitására teszünk javaslatot, az nem mindig csak csalást jelent, hanem sokszor például dohány csempészet is lehet, amely óriási károkat okoz a tagállami és az uniós költségvetésnek. Az említett jegyzőkönyv aláírása a WHO égisze alatt aláírt dohány csempészete elleni megállapodás vagy jegyzőkönyv aláírása óriási eredménynek tekinthető. De eh, a puding próbálja az evés, ebben az esetben majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk eh, nyomon követni a cigarettákat, illetve a, a cigarettagyártó vagy dohánytermékgyártó gépeket, hiszen ha ezeket nyomon tudjuk követni, akkor tudjuk, hogy hol hamisítják őket eh, másodszorban. A az illegális gyárak illegális dohánytermék előállítása. A unión belül és kívül egyaránt. Nem akarok konkrét országot megnevezni. Unión kívül, de a keleti határokhoz közel. A külszolgálattal is együttműködünk ez ügyben, és az érintett országokkal. ez is komoly fejtörést okoz számunkra, hogy a, masszív ipari méretű illegális cigarettagyártásnak valahogy elejét, elejét vegyük. Az, az, az, az Olaf ügynökök unión kívüli munkája, nos, valakit nem sokára Pekingbe küldünk. Köszönöm szépen, 25 percben beszélt egyfolytában. Nagyon hálásak vagyunk azért, ha valaki kicsit rövidebb tud lenni, ami az ítéleteket illeti. A 2009-es statisztikai adatokat én állítottam össze, 80%-a volt ez az eseteknek. Folytatjuk az eszmecserét, és amennyiben felmerülnek még kérdések, írásban juttatjuk el önhöz. Köszönjük, hogy eljött, jobbulást a biztosnak, a következő napi rendi pont következik. A SZISZ-ről, Schengeni Információs Rendszerről, Pietro Russo úr van itt a szemvevőszék képviseletében. Kérem, mutassa be a külön jelentést. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt késő, képviselők! Az elmúlt év májusában mutatta be a számvevőszék a külön jelentését a Schengen információs rendszerről, a SIS-2-ről. Ez egy második generációs rendszer a Schengen információs rendszer, a SIS 90 óta van alkalmazásban, a rendőrségi vámhatóságok, szolgáltatási hatóságok, a vízumkérdését felelős hatóságok használják ezt a Schengeni térségben. Olyan információk szerepelnek benne, amelyek olyan személyekre vonatkoznak, akik súlyos bűncselekményekbe kapcsolódnak bele, illetve felmerül a gyanú, hogy nincsen jogosultságok ahhoz, hogy az Európai Unió területén tartózkodjanak, nincs erre engedélyük. Ezen kívül az elmúlt eltűnt személyekről is vannak adatok, az eltűnt vagy ellopott tárgyakról úgy szintén ebben a rendszerben kereshetünk adatokat. 2001-ben úgy döntött a tanács, hogy a második generációs verzióval, a SIS 2-vel váltja fel a SIS 1-et, és a bizottságra bízta ennek kifejlesztését. A legfőbb oka a SIS 2-es rendszer kialakításának az volt, hogy az új tagországok is kapcsoltassanak a rendszerhez, illetve uh, olyan eh, technológiákat alkalmaztak, amelyek a legújabb eh, vívványoknak felelnek meg, illetve plusz funkcióval is el van ez látva. Szemveszég megvizsgálta eh, azt, hogy miért nem készült el a SZISZ 2 időben a bizottságban. A számvevőszék azt is megvizsgálta, hogy milyen ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság, illetve hogy a számvevőszék ajánlását a bizottság megvalósította-e. A szembevőszék eh, nem auditot végzett a SZISZ eh, rendszer esetében, csak megpróbálta minőségét értékelni. A bizottság a központi rendszert hat év késéssel szállította, és nyolcszor annyiba került, mint az eredeti becslések. A szemőszék elemzései felfedték azt, hogy eh, itt irányításbeli problémák voltak, felszólította a bizottságot arra, hogy az operatív hiányosságokat orvosolja, illetve azokat a gyenge pontokat, amelyek a projekt teljesítményét befolyásolták. Ez a projekt első részére különösen igaz volt 2009-ig. Az eredeti határidő irrealisztikus volt, nem a valóságnak megfelelő, éppen ezért szenvedett um, késlekedést a SZISZ 2 projekt. A rendszer specifikációja a projekt során alakultak ki annak érdekében, hogy a felhasználók igényeire reagáljanak, és 2010-ben uh, ez nem volt még stabil. A projekt végső uh, szakaszában meg kell jegyezni azt, hogy a jelenlegi rendszer sokkal nagyobb kapacitásokkal bír, mint eh, amit 2011-ben eh, terveztek. A SZISZ 2 egy központi rendszerből áll, amelyet a bizottság fejlesztett ki, illetve nemzeti rendszerekből, amelyeket eh, a résztvevő tagországok dolgoztak ki. A központi rendszer becslései alapján, amelyeket megbecsültek, sokkal um, alacsonyabb számadatokat tartalmaztak, tehát alulbecsülték a uh, költségeket. 50 millió euróba került, 500 millió euróba került mindez. A nemzeti rendszerek pedig 30 millió euróba. Párhuzamosan a legfőbb előnye a SZISZ-2-es rendszernek uh, érdektelenné vált olyan tagországok számára, akik újonnan csatlakoztak. Ami az előnyöket, a költségeket illeti, a bizottság nem készített rentabilitási elemzést a projekt kapcsán, megtűrülési elemzést. A projekt első részében lemondta a bizottság a tanulságokat, ez lehetővé tette a megközelítés módosítását, és 2013 áprilisában állt össze a második SZISZ rendszer. Bizonyos tanulságokat sikerült gyakorlatban is megvalósítani más nagy informatikai projektek kapcsán is, mint például az intelligens határmenti projektek. A, bizot, a számvevőszég számos ajánlást is megfogalmazott, ami az információs rendszer fejlesztését illeti, és erre felhívta a bizottság figyelmét. Hölgyem és uraim, köszönöm szépen figyelmüket, állok rendelkezésükre. Herzlichen Dank und Köszönöm szépen. Rögtön meg is adom a szót Monika Holmájernek. Köszönöm szépen a türelmét. Tudom, hogy hamarosan el kell mennie. Liebe Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy elfogadják, hogy sietnem kell, ugyanis a parlamenti költségvetésről folyik a vita, e, e, és ezért el kell mennem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból. Köszönöm a e, számbevőszéknek ezt a fontos és pontos jelentést, és szeretném elmondani azt is, hogy hogy a politi- ami a politikai beállítódást, vagy állásfoglalást illeti, abszolút szükség volt a SZISZ 2 akkor is, hogyha ez nem igazán optimálisan sikerült ennek a végrehajtása. A SZISZ egy aktualizálással lehet, hogy elegendő lett volna, de mindez függő lett volna továbbra is az egyes tagállamoktól, tehát egy kormányközi projekt lett volna, nem pedig egy közös európai projekt. E, ezért a rendszer felé tett lépés az mindenképpen szükséges volt és fontos, aminek azonban, ami azonban nem lett volna szükséges. Ez konkrétan a végrehajtás, mint több más nagy projekt esetében is, ezért az ajánlásokban világosan megfogalmaztam, hogy nagyon fontos, hogy egy nagy projekt előtt már tudjuk, hogy mit akarunk elkezdeni. Ismernünk kell azt, hogy a tagállamok milyen elvárásokat fogalmaznak meg, ezeket aztán ismertetniük kell, és már a kezdetekben és az volt a probléma, hogy egy projektet magunkra erőltettünk, amely ugyan szükséges volt, de nem tudtuk, hogy ez hogy fog kinézni, mi a tartalma. Aztán egy komputerprogramról, egy szoftverprogramról nem lehet megmondani azt, hogy de jó lenne, hogyha ez az enyém lenne, hanem pontosan meg kell határozni, hogy mire akarjuk ezt használni. Ezzel egy időben az Európai Bizottság nem volt kész a megfelelő pénzügyi elvárásokat, amelyekről már akkor is tudtuk, vagy sejtettük, hogy milyen magasak lesznek, ezeket nem ismerte el. Bár ez nem a szakmai osztály problémája volt, hanem a költségvetési eh, szolgálat problémája, vagy, vagy, vagy felelőssége. Úgyhogy nagyon nehéz volt ezt a projektet elindítani. Emellett az is nagyon fontos, hogy elegendő szakértő álljon rendelkezésre, akik megfelelő tudással rendelkeznek. Az Európai Bizottságon belül is, vagy akár kívülről bevonni őket, hogy egy ilyen projektet megfelelően végre lehessen hajtani. Mert különben az a vállalat, vállalkozás, amely megnyerte a kiírást, teljes mértékben ennek vagyunk kiszolgáltatva. Itt is tehát nagy hiányosságok voltak a bizottsági oldalon. Ezen kívül még felvetődött az a gondolat a tanács és a bizottságon belül, hogy ezt a programot kibővítsék, tehát új technikai követeléseket bevezetni, ez még tovább komplikálta a helyzetet. És ami velünk szembe bonyolította a helyzetet, ez az volt, hogy az Európai Bizottság nem igazán volt offenzív az átláthatóság területén. Én nagyon örülök annak, hogy Carlos Collio kollégánk itt van, hiszen velem együtt szenvedett évekig. Persze megpróbáltuk közösen az Európai Bizottságot visszavezetni a megfelelő útra, átláthatóvá tenni és az adatokat és a problémás pontokat felvetni, hogy végéredményben sikerre vigyük ezt a projektet. Ami a pozitív oldalakat illeti, én eh, hálás vagyok Malmström eh, biztos asszonynak, hogy ezt a projektet valóban prioritásként kezelte, és eh, előre vitte az ügyeket, ő szerette volna megvalósítani ezt az európai projektet. És jó lenne tehát józanul érvelni ezen a területen. Itt vannak az, átvettem a szembevőszék ajánlásait, de van néhány saját ajánlásaim is, ajánlásom is. Például minden nagyobb IT projektet a jövőben az IT governance eljárás alapján kellene bevezetni, vagy ez vonatkozzon az IT projektekre, és azt szakértőket a főigazgatóságon belül meg kell hallgatni, illetve akár főigazgatóság kívülről is rugalmasan kezelni ezt a kérdést, minél több szakértőt bevonni. Emellett fontos, hogy a tagállamoktól kezdetektől fogva várjuk el azt, hogy világosan fogalmazzák meg, hogy mit akarnak, mik a céljaik. Mm, továbbiakban pedig ez azért is fontos, mert hogyha egy kiírást egy közbeszerzési eljárást írunk ki, akkor nagyon fontos, hogy kezdetben már megfelelően határozzuk meg a az elvárásokat ne kelljen a kiírás megjelentetése után e, pontosítani a feltételeken. A 134b pont lényege, hogy ha meg vagyunk győződve arról, hogy egy, egy bizonyos technikai megoldás a legjobb megoldás, akkor legyen lehetőség erre koncentrálni. Nem azért találtuk ezt ki, hogy a dilettáns kiírások valósuljanak meg, amelynek következtében egyetlen egy vállalat vagy cég képes például részt venni a kiíráson, és aztán hát nyereséget kovácsol ebből. Úgyhogy a, ezeket kocka szerűen kellene kiírni, egy-egy kockát, hogy úgy mondjam, megrendelni egy-egy vállalattól, amelyek aztán kompatibilisek kell, hogy legyenek egymástól. Hogyha ehe, és ezeket esetenként ki lehessen egészíteni újabb és újabb ö, részekkel. Das, a probléma a szankciók esetében ez az, hogy olyan szinten szabályozunk, hogy végeredményben az a vállalat, vagy az a cég, amely a hibát elkövette, végén nem fizet. Hát ez nem igazán optimális. Én magunk sem tudtuk, hogy mit akarunk tartalmilag. Ez az egész hát eléggé szuboptimális volt, és ez volt az egyik legfontosabb projekt, amely az Európai Unióban folyik a legsúlyosabb eh, bűnözés elleni fellépés, és az ezzel kapcsolatos adatok bizalmas jellegének megőrzése eh, függettől. Én nem gondolom azonban emiatt, hogy ilyen projekteket a jövőben nem szabad vállalnunk, hanem egyszerűen azt kell követelnünk, hogy ezeket helyesen, jól, pontosan hajtsuk végre, hogy be tudjuk bizonyítani a köz eh, véleménynek, hogy a bizottság képes megbirkózni ilyen feladatokkal. A többi dolog mm, ez rendben van. A SZISZ kettő hibáiból mindenképpen tanulnunk kell a jövőbeni projektek esetére, vagy az akár éppen most folyó projektek folyamatában is fel lehet használni az itt született tapasztalatokat. Köszönöm szépen a számbevőszéknek, hogy pontosították ezeket a kérdéseket, ez mindenképpen segítségünkre van a jövőbeni projektek esetében. Köszönöm, mondja az elnök. Persze megint felmerül a kérdés, hogy kinek a felelőssége ez. Coelho képviselő, üdvözlöm, és öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hogy megadta a szót. Emlékeztetném a kollégákat hogy a parlament kérte a számvevőszéktől, hogy ezt az auditot végezzék el, nem, ellenő, nem elleneztük a SZISZ Tudtuk, hogy erre szükség van a bírósági együttműködésben, de ahogy a rendszert menedzselték, ez, ez a jövőben nem fordulhat elő. Nagyon köszönöm a számvevőszéknek a jelentést. Azt remélem, hogy ezzel a jelentéssel az Európai Bizottság nem fogja ugyanezt a hibát elkövetni még egyszer. Szeretnék köszönetet mondani Mónika Holmájernek, aki kiváló jelentést készített, és nagyon jó javaslatokat tett. Azt gondolom, hogy igaza van, hogy abban, hogy a kezdetektől fogva rossz volt a dizájnja ennek a projektnek. A kiírás még azelőtt megtörtént, mielőtt, volna, mielőtt a parlament a jogi eszközöket jóvá hagyta volna. Mielőtt a parlamentnek szava lett volna, az Európai Bizottság már megkezdte a kiírást, közbeszerzési kiírást. Ez hihetetlen. Ezután az Európai Bizottság hát nem azt akarom mondani, hogy a tagállamok ellenében, de a tagállamokat ignorálva cselekedett. De hát a tagállamok biztonságáról volt itt szó. A tagállamok részvételét biztosítani kellett volna. Csak hogyha mindenki együttműködik, akkor tudjuk megoldani a problémákat. Ahogy Mónika tehát mondta, ezekben az esetekben óvatosnak kellene lennünk, amikor a költségvetési munkát elkezdjük. A kezdetektől fogva tudnunk kell, hogy mit akarunk annak érdekében, hogy el is, elkerüljük ezt a, ezeket a problémákat. Azt is szeretném hangsúlyozni, elnök asszony, hogy a szemvevőszék nagyon udvariasan azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak nem volt elegendő munkatársa. Ez nem csak, munka, nem csak mennyiségi probléma, hanem minőségi probléma volt. A LIBE eh, szakbizottság van, és elhangzott, hogy tudták, hogy az emberi erőforrás, olyan munkatársak, keves olyan munkatárs volt, aki ö, ilyen megfelelő képzettséggel rendelkezett. Végül pedig azt hiszem, hogy Mónika Holmájernek abban is igaza van, amikor a cátláthatóság hiányáról beszél. A kezdetektől fogva minden adat, amit kértünk, háromszor, négyszer kértünk egy-egy adatot a bizottságtól, hogy adják meg ezeket az adatokat, a számokat, hogy valamit miért blokkoltak, hogy a problémák miért merültek fel a bizottság és a vállalatok között. Folyamatosan átláthatóságnak a hiányára panaszkodhatunk, mind a parlament felé, mind a tagállamok felé. Most már nem így van, a helyzet, és nagyon örülök annak, hogy jól működik a rendszer. Nem tudom, hogy már most el kellene kezdenünk gondolkodni a SZISZ harmadik generációjáról, ahogy Monika Holmeyer javasolja, de minden esetre én azt gondolom, hogy létre kellene hoznunk és javítanunk kellene a mechanizmusokon annak érdekében, hogy lássuk, hogy a mindennapi műveletek jól működnek-e, hogy a további pénz pazarlást el kerüljük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Örülnénk, hogyha a LIBE szakbizottságban is bemutatnák ezt a jelentést, hiszen ez nagyon fontos, és most már kifejezetten érdekel bennünket a jövő, de hát a múlt is, hogyan lehet elkerülni ezeket a hibákat, problémákat, és ki felelős a források helytelen felhasználásáért. Grazie, Presidente. La eh, relazione della Corte dei Conti che... Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a számvőszéknek. Fontos, kiegyensúlyozott, mégis kritikus hangvételű jelentést készítettek, eh, amely azt mutatja, hogy miért voltak lemaradások, és a költségek miért szaladtak meg ennyire az eredeti tervezett költségekhez képest. Az előadó munka dokumentuma, amit köszönök még egyszer, ez alapvetően szerint általunk támogatható, hogyha a SIS-2-höz vezető munkát vizsgáljuk, vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy különböző szempontok okozták a késedelmet és a költségek elszaladását. A tanács politikai döntéséért kellett az Európai Bizottságnak itt most felelősséget vállalnia. Két nyilatkozatban is fölhívta a tagállamok figyelmét a bizottság a határidőre, és arra, hogy mennyire nehéz lesz teljesíteni ezeket az elvárásokat. Tehát ezt figyelembe sem vették. Az adatok migrációja, migrálás egyik rendszerből a másikba történő áttelepítés is tovább tartott és bonyolultabb volt, mint ahogy azt várták. A szerződéskötési hibákról nem is beszélve, az, és a számvevőszék ez sem jutott még el minden eh, kérdés. Rövid távú szerződésekkel operálni ilyen esetben nem célra vezető. Ugyanakkor az megkérdőjelezhetetlen, hogy eh, a a vám igazgatási, rendőri és igazságügyi szerveknek a Schengen övezeten belül valóban szükségük van egy működő, hatékony számítógépes rendszerre, így üdvözlendőnek tartjuk azt, hogy végre 2013 tavaszán um, működésbe lépett a SIS-2, és hogy a jövőben is számítástechnikai uh, projektek esetében remélhetőleg tanulunk ebből, előre le kell fektetni alaposan a feltételőket, csak így tudjuk majd jövőben elfogadni a hasonló projekteket. Köszönöm, most pedig a honfőigazgatóság képviselőjének adom meg a szót a bizottságtól, parancsoljon. Köszönöm szépen. A bizottság köszönetet szeretne mondani a Kokobú tagjainak, különösen Holmájer asszonynak, az alapos elemzésért, amelyet a szemvevőszék készített. Mivel, mielőtt az ajánlásokkal foglalkoznék, a bizottság szeretne emlékeztetni arni, hogy a SIS 2 es rendszer 2013 áprilisa óta működőképes, ez nagyon ellenálló rendszer, úgy tűnik, hogy zökkenőmentesen működik központi és nemzeti szinten is. A tagországok megpróbálják ezt a lehető legjobb módon felhasználni, a riasztások száma 6 millióval növekedett az elmúlt évek óta. A SZISZ 2-est 2016-ban át fogjuk vizsgálni, meg fogjuk vizsgálni a jogállapot. A szemőszéki audit nagyon lehetőséget biztosított a bizottságnak ahhoz, hogy elemezze az összes tényezőt, illetve körülményt, amelyek hatással voltak a SZISZ 2-es fejlődésére. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a tanulságokat, nem csak a jelentés eredményeképpen lehetett levonni, hanem a végkövetkeztetések levonása és a javítások már a folyamat teljes során érzékelhetőek voltak. Azt is fontos megjegyezni, hogy a bizottság nem mm, osztozik teljes mértékben a számvevőszék megközelítésében, mivel csak limitált figyelmet szánt az általános politikai és intézményi környezetnek, amely a SZIS-2-t körülveszi. mert hát az eredményeket az alacsony számú érintetre alapozta. A bizottság válaszaiban, amelyet adott a szemőszék kérdésére, elfogadta mind a nyolc szemőszéki ajánlást, a bizottság levonta már 2010-es kommunikéjében is a tanulságokat a SZISZ 2-vel kapcsolatban. Az ügynökség munkája 2011. decemberében sikeresen elindult. A tanulságok, amelyek levonhatóak, ezeket a többi főigazgatósággal is mind technikai, mind menedzsment szinten megosztottuk, illetve továbbadtuk az, az ELISA, az ENISA ügynökségnek, illetve más ügynökségeknek a hálózatokon keresztül. A projekt szociális feltételére térnék ki. A tanács határozott arról, hogy saját kezdeményezésként fejleszti a SZIS-2-t a parlament és a bizottság inputja nélkül. Az elejétől fogva nem érvényesült az összes feltétel, csak később fűzték hozzá ezeket a kritériumokat, éppen ezért a tanács ezeket nem becsülte meg megfelelő módon, a költségvetést illetően sem. A bizottság felhívta a figyelmet a 2011-13-as kommunikációban a határidőkre, illetve azokra a feladatokra, amelyeknek teljesülniük kell. A bizottság több alkalommal beszámolt arról, hogy a rendszerek később állnak majd fel, illetve nagyobb költségek mellett, mint azt tervezték. Ennek legfőbb oka a folyamatosan változó rendszerkörnyezet volt. A tanács úgy döntött, hogy megtartja a SZISZ 2 projektet, és a SZISZ 1-es meghosszabbítását kizártnak ítélte. A bizottságnak nem volt formai szerepe ebben a jogalkotási folyamatban. és prioritásként határozta meg a tanács a SZISZ 2-es határidőn belüli hatályba lépését. Mint említettem, a rendszerkörnyezet folyamatosan változott a tagországi kéréseknek megfelelően, és ennek súlyos hatása volt a szerződések menedzsmentjére, illetve a számos szerződés áttekintésére került sor. A pénzügyi rendelet szabályainak a bizottság teljes mértékben eleget tett, és a az unió pénzügyi érdekeit figyelembe véve tárgyalt. A leginkább kritikus ajánlásokat érnek el végső költségek, sokkal magasabbak voltak, mint az eredetileg előirányzott költségvetés. Az új tagországok bevonása, akik csatlakoztak a Schengeni térséghez, másik oldalon pedig a technikai frissítés lehetővétetellel, megváltoztatták a projektek terjedelmét, és éppen ezért a rendszerek máshogy néztek ki. Eredetileg egy alacsonyabb kapacitással számoltak, ezt 70 millióra bővítették, azzal a lehetőséggel, hogy minden 100 millióra is bővülhet. A tesztfázis, tehát tekintették a projekt teljes folyamata során. A tanács két plusz mérföld követ rögzített, amelyeket az eredeti tesztelési szakaszokhoz hozzá kellett tenni, és ez meghosszabbította a folyamatot, illetve több költséget vetett fel. A 2010 utáni megközelítés, amelyet a tanács kért, lehetővé tette az adatok konvertálását, nem csak a SIS 1-esből a SIS 2-esbe, hanem a SIS 2-esből a SIS 1-esbe is, és ez is plusz költségeket vetett fel tehát a, a rendszer paraméterei folyamatosan megváltoztak. Éppen ezért nagyon óvítós, óvatosoknak kell lenni, amikor a végső költségvetési számokat összevetjük. Mint említettem, a tervezethez képest jóval magasabban alakultak a költségek. A bizottság nem lépett fel átlátható módon. A cél mindig is az volt, hogy világos képet mutasson be a költségekről az információt tehát átlátható módon kommunikáltuk a tanács és a parlament felé. Mi a költségeket és a tervezést illeti, a bizottság rendszeresen áttekintett a költségbecsüléseket 2005-ben, amikor uh, áttekintettük a költségeket 2009 májusában is, illetve 2010 áprilisában, valamint szeptemberben. Ezen kívül minden egyes éves jelentésben szerepelt egy rész a költségvetési részekre vonatkozóan. Az éves költségvetési eljárásnak ez része volt, és a költségvetési hatóság is foglalkozott mindezzel. Ami a szankciókat illeti, a szerződéses helyzetet szigorúan megvizsgáltuk, ezt egy külső jogi cég végezte, illetve a bizottság jogi szolgálata. Tehát a szankciók a leg, lehető legnagyobb mértékben kerültek kivetése. A bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződések módosítása plusz szolgáltatások kialakítása, vagy a technikai locking megalapozott volt. A bizottság úgy döntött, hogy az első opciót használja, és a technikai lockingot pedig csak akkor vette igénybe, ha ez az egyetlen lehetséges megoldásnak tűnt. Ami a kormányzást illeti, a governance-et, a szakértők, a tagországi szakértők véleményt a projekt elejétől fogva igénybe vettük, és ezt a SZISZ 2-es bizottságban is bemutattuk. Ami a kormányzásra vonatkozó ajánlásokat illeti a projektmenedzsmentre, ezek már az IT governance-nek részei, kivel, kivel a külső szakértők részvételét a projektmenedzsment csapatokban. Ezek nem válthatják fel a hatóságok kompetenciáját. A bizottság levonta a következtetéseket. Nem fogunk olyan projekteket indítani, hogy ne ellenőriznénk a technikai specifikációkat, illetve a jogi keretet. És ez a jövőbeni rendszerekre is vonatkozni fog, ami a szakértelmet illeti. Létrehoztuk az Enizát, amely technikai szakértelmet eh, illetve szaktanácsot hivatott adni rendszeres fejlesztése érdekében. De azt gondolom, hogy a tapasztalatokat levontuk, a tanulságot levontuk, és remélhetőleg a jövőben ilyen balesetek úgymond nem fordulnak elő. dass wir oft... Lehet, hogy két különböző rendezvényen voltunk. Nekem egy kicsit az a benyomásom, hogy a parlament értékelése és a libe értékelése és a számvevőszék, illetve a jelentéstevő nagyon különbözően értékelik ezt az eseményt. Erre majd még vissza kell térnünk. Engem az érdekelne, hogy ki felelős a nagy költségeket, a nagy késedelmért 23 millióval kezdünk, 190 milliónál tartunk, vagy ezzel fejezzük be a projektet. Hát itt azért mégiscsak itt felmerül a felelősök kérdése, azért még izlegetjük ezt a nagy számot. Mi az, amit nem csinálnának újra ebben az egész projektben? Ezt szeretném megkérdezni. Mi az, amire nem, amit, amit úgy jegyeztek meg magunknak, hogy ezt soha többet nem nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy olyan magyarázattal lépjünk a közvélemény elő, elé, hogy hát ez nem jól sikerült, majd máskor nem így csináljuk elnök. Ami, ami a pénzügyi aspektusokat illeti, azt hiszem, hogy újra meg kell vizsgálni a eh, technikai paramétereket, amelyek módosultak az eredeti eh, összegben, amit a sis 2-re eh, terveztünk a meglévő infrastruktúrát használt, kommunikációs infrastruktúrát használtuk volna fel. A tagállamoknak azon, a tagállamok azonban úgy döntöttek, hogy egy saját kommunikációs infrastruktúrát építenek ki, ez nagyon megemelte a költségeket. Aztán amikor a tagállamok úgy döntöttek, hogy az adatok migrációját választják, ami lehetővé tette nekik, hogy visszatérjenek az eredeti rendszerre, hogyha nem működik az új rendszer, akkor ez megint csak olyan elvárásokat támasztott, technikai elvárásokat támasztott, amelyekkel meg kellett birkozni. Tehát ezek a technikai paraméterek jelentős mértékben hatással voltak a költségekre. Danke. Danke, wenn es keine von Seiten Köszönöm, hogyha a kollégák nem szeretnének mást hozzátenni, akkor még egyszer megadnám a szót a számbevőszéknek, tessék. <coughs> Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Hadd adjak örömömnek hangot, hogy hát úgy látszik, hogy a parlament és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság minden következtetésünkkel egyetért, és úgy tűnik, hogy a szakbizottság elismerte azt is, hogy a munkánk rendkívül megalapozott volt. Persze nem akarok magunknak hízelegni, ez világos. Mégis engedjék meg, hogy És szeretnék visszatérni egy dologra, és nem tartanám itt tiszteletben a képviselők által felvetett kérdések sorrendjét. Nos, azt gondolom, hogy a jelentésünk kiegyensúlyozott és teljességre törekszik. Azért mondom ezt, Mert vannak olyan adatok, amelyek vitathatatlanok és egyértelműek, szembeszökőek, és az eredeti költségek nyolcszorosába került a SIS-2 bevezetése. Nos, nem vitatható, hogy ez szemet szúr, és azt gondolom, hogy ezek az adatok megmagyarázzák azt is, amiben kitértem a, amire kitértem a e, jelentésebben. De emellett hadd mondjam el, hogy itt e, valószínűleg egy olyan témáról van szó, ami kifejezetten összetett, bonyolult, nagyon sok politikai érzékenységet érint, és nyilván a kezdetekben bizonyos zavarodottság volt a szabályozással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mely egységeknek kell a döntést meghozni. Persze le kell vonni azt a következtetést is, hogy, hogy az elsődleges felelősség az Európai Bizottságot terheli. Ez a kulcsfontosságú pont, és erre mindig vissza lehet térni. Ugye számos megfogalmazás található ebben a jelentésben. nem a rendszer specifikációinak a módosításairól van csak szó, amelyekre ugyan Nos, nem ezek okozták a költségek emelkedését. Ennek az ellen, ellentéte igaz. De nagy, nagy részben az Európai a Bizottság helytelen projektmenedzsmentje okozta a ö, költségek növekedését. A 32-es bekezdésben olvasható ez a jelentésünkben. Itt az hangzik el, hogy az eredeti 2004-es szerződést a 2006-ban indítandó rendszerre írtuk ki, amely 50 millió figyelmeztetést kellett volna, 15 millió figyelmeztetést kellett volna, hogy kezeljen majd később 20 milliót, de technikai módosítások nélkül, de aztán a figyelmeztetések száma növekedett, és ez oda vezetett, hogy más rendszert kellett bevezetni. Tehát teljesen az ellentéte igaz annak, mint amit az Európai Bizottság mondott. Tehát késlekedésre került sor, helytelenül kezelték a projektet, és ez vezetett a költségek növekedéséhez. Ami pedig, hogyha van még erre időm, ami pedig a versenykírást, a közbeszerzési kírást illeti, és a szerződés értékének jelentős növekedését. Itt megint csak az adatok milliói mutatják azt, hogy a nem megfelelően kezelte a projektet, vezette a projektet a bizottság. Amikor, a bizottság, amikor már a projektet le kellett volna zárni, akkor indult el. És ezzel egy időben a tagállamok igényei lehet, hogy növekedtek e, előre látható módon, de nem kellett volna sokkal több pénzt költeni, különös tekintettel az eredeti értékeléshez viszonyítva. Sose mondtuk, hogy ez illegális lett volna, sokkal inkább az egésznek a józanságát e, kérdőjeleztük meg, hogy az Európai Bizottság valóban józan döntéseket hozott-e. Nos, formálisan egy olyan eljárásról van szó, amely a normáknak megfelel, de félretéve azt, hogy milyen döntések születtek, nos, a végeredményben ha egyetlen vállalat tud részt venni a közbeszerzésen, és tesz ajánlatot, nyilván sokkal magasabb az ár, mint hogyha a szabad piacon sikerül beszerezni ezeket a szolgáltatásokat és szoftvereket, termékeket. Az is elhangzott, hogy nem csak, hogy nem elég ajánlattevő érkezett, vagy volt, ez maga az Európai Bizottság is elismerte, de az is világos volt, hogy nem volt elég munkatárs a bizottságban, és nem volt elég szaktudás a bizottságban a probléma kezelésére. És az, hogy tagállamból kiküldött szakértők dolgoztak a bizottságban, ez nem menti föl a bizottságot a felelőssége alól. Hiszen a bizottságnak kell koordinálnia a munkatársait. 2009-ben a bizottság megváltoztatta az eredeti irányt, és jobban kezdte kezelni a projektet, és minden sokkal jobban is működött. A többi megjegyzés többé-kevésbé azokra a pontokra utal vissza, amelyeket megpróbáltam már megválaszolni, tehát világos, hogy egy bizonyos pontban a SIS 1 és 4, itt ki lehetett volna jobban dolgozni, mindazonáltal a SIS 2 szeretnék, szeret, bevezetését szerették volna folytatni a tagállamok. Ennek aztán az lett a következménye, hogy nagyon és merült fel, az Európai Bizottság nem volt képes kezelni tehát ezt a késedelmet. és a projektet a saját maga által tűzött határidőn belül lezárni. Úgy tűnik számomra, hogy többé-kevésbé sikerült minden pontra kitérnem. És kitérem azokra a kétségekre, amelyeket a parlamenti képviselők vetettek fel. Hogyha van még egyéb kérdés, akkor természetesen rendelkezésre állok. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, ezt mindenképpen követnünk kell ezt az eseményt. Minden esetre köszönjük szépen, hogy megismerhettük a, ezeket a gondolatokat, és a Libé Bizottságban mindenképpen fel kellene vetni ezt a témát, egy faluapot kezdeményezni. Köszönöm szépen a munkáját. Most a 17-es pont következik, unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellenő elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem. Nos, németül folytatnám. Jelentéstevőként arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy október 1-én a Libe bizottsággal, López Aguilar jelentéstevővel kezdenénk a tárgyalásokat. A tárgyaló csapat a jelentéstevőkből és árnyék jelentéstevőkből áll. Október 1 az egyik egyeztetés, és aztán lesz még egy dátum, ahol a trialógus keretében kidolgozzuk a szöveget. Erről tájékoztatni fogom önöket. És hogyha nincs ellenvetés, akkor így folytatjuk a munkát. Természetesen minden érintetnek még elküldjük a meghívót azzal a szívélyes kéréssel, hogy vegyenek részt az üléseken. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor rátérünk a 18-as napi rendi pontra, illetve ezt a következő ülésre halasztottuk. A Cseh indított küldöttség Hans Geyer ugyanis egy másik ülésen kell, hogy részt vegyen, és akkor most rátérünk a 12-es napi rendi pontra, külön jelentés, megbízhatóak-e a mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzés és alapján kapott eredmények. Nagyon fontos jelentésről van itt szó, amelyel ma itt foglalkozunk. Köszönöm szépen viszontlátásra. Nos, Ugye évi 58 milliárd euróról van itt szó. Budbergéte asszony, a felelős, tessék öné a szó. Thank you. Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Köszönöm. Present the court's report on... Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy felvezolhatom azt a jelentést, mely megbízhatóak a mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzés alapján kapott eredmények hangzatos címet viseli. 81 ügynökség van a tagállamokban, mindegyik igazgatási ellenőrzést végez a, a, a támogatási kérelmeken, hogy valóban ezek megalapozottak-e, illetve helyszíni ellenőrzést is végeznek egy bizonyos számú mintán ezeketnek az eredményét egy éves statisztikai jelentésben foglalják össze, amelyet egy független audit is átvilágít, az Európai Bizottságról nem is beszélve. A maradék hibaráta pedig azt mutatja, hogy minden ellenőrzés után mennyi még a maradék szabálytalanság. Erről beszámolunk, beszámolnak az mentesítési eljárás keretében. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy a tagállami adatok, beszámolók nem megbízhatóak. Ennek négy fő oka van. Elsősorban az igazgatási és helyszíni ellenőrzés, amelyet majdnem minden kifizetőügynökség elvégez, csak részben hatékonyak, mivel a szabálytalanságokat nem mindig sikerült felderíteni. Másodszorban a legtöbb kifizető ügynökség nem biztosította a statisztikai beszámolók pontosságát, legalábbis amelyeket benyújtott az Európai Bizottságnak, az adatok ellenőrzését nem végezték el megelőzően, ahogy azt az eljárás rendelésre volna. Harmadsorban a tanúsít irányító testületek a bizottságot megfelelő garanciával nem tudták elhetni a tekintetben, hogy a kifizetőügynökség helyszíni ellenőrzései vagy a statisztikai beszámolók megbízhatóság megfelelően alakult egy sorban. Az Európai Bizottság eh, a statisztikai jelentéseket átvizsgálta ugyan, de nem tökéletesen. A tagállamokból benyújtott adatokat nem, ezek nem voltak aktuálisak, megbízhatóak és relevánsak, az Európai Bizottság pedig a konformitási auditon keresztül csak korlátozott mértékben tudott ezeknek utána nézni. Ezen gyengeségek miatt az Európai Bizottság nem rendelkezett megbízható alapa ahhoz, hogy a maradék hiba arányt megbecsülje. Továbbá. A hiba arány kiigazítása statisztikai nem volt indokolt. Ugyanakkor a 2012-től alkalmazott új megközelítés, amely minden fizetőügynökséget eh, értékel, és a hibarányokat megfelelően korrigálja, jelentős fejlődésnek, előrelépésnek kinthető. Bár elismerjük azt, hogy a tanúsító testületeknek véleményt kell adniuk a jogosságáról és a szabályosságáról a, a tranzakcióknak az új kap rendelet értelmében. A szemvőszék azt javasolja, hogy a kifizető ügynökségek szigorú beellenőrzést végezzenek, eljárásrendjüket javítsák az adatok adatgyűjtés és adatellenőrzés tekintetében. Az Európai Bizottság kiadott iránymutatásainak érvényt kell szerezni, annak érdekében, hogy releváns időbeli és megbízható információt kapjon arról a vonatkozóan, hogy a fizetőügynökség ellenőrzései hogyan alakultak, és ezen e, tagállami statisztikai jelentések e, átvilágítását is meg kell ejteni. Statisztikailag e, indokolható maradék arányra csak így lehet jutni, ez az kell, hogy a kifizető ügynökségek és a tanúsító testületek jelentős javulást eh, érjenek el. Köszönöm a figyelmüket. Biztos vagyok abban, hogy ezek a kérdések fel fognak még merülni. Kádembák asszony a jelentéstevő. Először is köszönetet szeretnék mondani Budbergite asszonynak a jelentését. Röviden mutatta be a jelentését, viszont eh, példázta azt, hogy milyen szörnyű méreteket öltött ez a probléma. Egy két lépcsős ellenőrzési rendszer van, az ellenőrzés első lépcsője a tagországoknál van, a második lépcső pedig a bizottsági ellenőrző testületeknél. Láttuk a jelentésből, hogy a második lépcső igazából nem valósítható meg megfelelően az ellenőrzéseknél, hiszen eh, az adatok nem, nem megbízhatóak. Én póttagja vagyok az Agribnak, és a regének eh, tagja voltam korábban, valamint az Envinek, és azt gondolom, hogy ezek a mezőgazdasági támogatások azok a támogatások, amelyekről nagyon sok vita zajlik az Európai Unióban. Nekünk az a szerencsénk van, hogy az új közösségi új agrárpolitika megváltoztatta az itt leírt problémás rendszert, tehát a rendszer több felelősséget tartalmaz, de nem tudom, hogy ez magában hozzájárul majd ahhoz, hogy a statisztikai feldolgozás az adatoknak megfelelő lesz. A jelentés tervezetemben a kritika nagy részét, amit, amit elhangzott, átvettem, illetve tíz további ajánlással egészítettem ki, és meg vagyok győződve arról, hogy még különösen a tagországok célzottan felelősségre vonandóak, hiszen nem fogadható el az, hogy a magas hiba arányok miatt nem tudjuk a projekteket megvalósítani, hiszen ez a rossz személyeket érinti, a nem megfelelő személyeket sújtaná, azokat, akik a termelésben, a környezet megtartásában, az élelmiszerbiztonság garantálásában jó munkát végeznek. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát megfelelő eljárásban részesítsük. Itt nem csak költségetes ellenőrző bizottságként, hanem az Agriban és az MV-ben is mindent meg fogunk tenni. Annak érdekében, hogy a tagország teljesítsék a feladatokat a adófizetőkkel szemben is. Ami az biztonságot illeti, nagyon sok feladatunk van a polgárok felé, és ezt gyorsan fogjuk tudni megvalósítani, és a tagországok, akik nem teljesítik feladataikat, őket közvetlenül is megszólíthatjuk, megmutathatjuk, hogy hol vannak a hibák, hiszen ez nem elfogadható az, hogy egy értékes rendszer, amelyen rendelkezünk közös agrárpolitikában rossz adatrögzítéssel sérüljön, hiszen a tagországokban egészen mások és mások a rendszerek. Köszönöm. Vielen Dank, Köszönöm szépen, Petri Szavama. Köszönöm szépen, elnök asszony, én vagyok az árnyékjelentés tevője a témának a néppárt nevében, és köszönetet szeretnék mondani Budbergite asszonynak. Elnézést, ha nem jól érteném a nevét. Itt egy nagyon fontos kérdésről beszélünk. Egy dolgot el kell mondani. Költségvetési Szakbizottság és az Agri prioritásai nem írják egymást felül, hiszen én is ki szeretném emelni az Agri bizonyos szempontjait, ahogy ezt a jelentéstevő is megtette, tehát ez nem jelenti azt, hogy ne kéne megfelelő figyelmet szántani arra, hogy megfelelően költsük el az adófizetők pénzét. Viszont vannak fontos pontok, úgymond egy szörnyet hoztunk létre. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Hiszen itt a bizottság felelősségéről is szó van. Nagyon fontos, hogy ez a szörny úgymond koherens módon működjön, és hogyha különböző típusú információkat kapunk hol innét, hol, in, hol onnét, akkor nekem világos már az fogva, hogy nem lehet akkor ezt a rendszert ilyetén formán működtetni. Tehát végül is a tagországok feladata az, hogy ők megadják a rámes információt, időben adják ezt meg, megbízható információ legyen, de a bizottságnak kell a koordinációt garantálnia. Egyébként a tagországok ezt nem tudják megoldani. Van egy nagyobb kérdés is, ez pedig az átláthatóság, az adatok át, információ átláthatósága, egészen addig, amíg nem férünk hozzá ahhoz, hogy milyen típusú programok jelennek meg, ahol legtöbb hát hiba van, tehát honnét származnak a hibák, úgy kiabálhatunk feleslegesen, úgymond levegőnek beszélhetünk, tehát fontos ezeket a dolgokat összehozni, az információt átláthatóbbá tenni mindannyiunk számára, fontos, hogy a bizottság megfelelően koordinálja a folyamatot, hogy ugyanaz az információval dolgozzunk, mint a tagországok, és csak ezután menthetjük fel úgymond a gazdákat. Jelentős agályaik vannak, az információt szolgáltat, mint korábban is, és a szemvelőszék úgy értékelte, például a sűrű erdőknél, ami eredetileg mezőgazdasági terület volt, Ez egy további példája annak, hogy miért is vannak elkeseredve a gazdák, tehát, hogyha létrehozzuk ezeket a rendszereket, akkor a bizottságnak biztosítania kell azt, hogy ezek működjenek mindenki számára. Tehát ez itt egy nagyobb kép. És fontos mindezekre a szempontokra figyelmelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy kérdést feltenni, mert ugye Mm, a mentesítési jelentést készítettem az, az Európai e, bizottsággal kapcsolatban, hogyha megnézzük a 2013-as e, e, kifizetési helyeket, ennek 80%-a azt mondta, hogy mindent jól csinálnak, és a hibákat is 2% alá becsülték. Egy ellenőrzési hivatal volt, amely azt mondta, hogy nem megfelelően végzik a munkájukat, ez Bulgáriában volt, ez az egyetlen. Az összes többi ellenőrzési eh, hivatal a kifizető helyek eh, adatait megerősítették. Az Európai Bizottság eh, gyakorlatilag az kifizetőhelyek felénél korrekciót követett. Nem tudunk a kifizetőhelyekre támaszkodni, nem tudunk hinni az ellenőrzési hivataloknak. Nos, ki kellene választani az öt legjobbat és az öt legrosszabbat, és megnézni, hogy ezek egy ilyen mentesítési eljárási időszak alatt hogyan teljesítenek, és abból következetéseket levonni. Ez egy nagyon fontos jelentés. Kérdés, mit csinálunk, hogyha a szemünkbe hazudnak? Most vagy a szemünkbe hazudnak, vagy nem tudják a munkájukat végezni. Hatalmas mennyiségű, helytelen adattal néztünk szembe. Az Európai Bizottságnak köszönetet szeretnék mondani, hogy végre megkaptuk ezeket az információkat, végre, végre, és először egyébként, úgyhogy most már minden olyan kísérletet meg fogok hiúsítani, mely szerint ezeket az adatokat nem kapnánk meg. Meg is adom a szót a következő hozzászólónak. Az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a számvevőszéknek és a jelentését, és az elnök asszonynak, hogy meg tudjuk vitá, vitatni ezt a kérdést. Természetesen az Európai Bizottság nem látja, hogy nem lehet egy száz százalékban megbízni itt ezekben az adatokban, ami a mezőgazdasági kiadásokat illeti a tagállami ellenőrzési rendszerek nem felelnek meg teljes mértékben a szabályoknak, nem vetettek fel minden hibát, amit, vagy tártak fel minden hibát, amit fel kellett volna, hogy tárjanak és a tagállamok által nyújtott ellenőrzés nem megbízható. Röviden összefoglalnám, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tett a külön jelentés elkészülte óta. Először is jobb jelentéstétel a tagállamok részéről. A DG Agri az az egyéni ellenőrzési adatok átadási rendszerét dolgozta ki, és a kifizetések ezen illetve az adatok átadása, tranzitja 2014-től kezdődött, és ez a tagállamokra helyeződő administratív terheket csökkenti, és csökkenti a helytelen adatszolgáltatás kockázatát is. És a a tagállamokat meg kell győznünk, hogy minden rendelkezésre álló adatot nyújtsanak be, és ezzel a saját IT eszközeinkkel ezeket feldolgozzuk. És a tagállamokra ezzel kevesebb adminisztratív teher helyeződik, és kisebb a hibakockázat. Ahogy már erre ön is utalt, elnök asszony, tavaly óta a 2012-es éves jelentésben az hiba határt úgy számolták ki, hogy ez nem csak a tagállami mag által a rendelkezésre állított adatok hibáit vesz, hiba határait veszi e, igénybe, hanem az auditok eredményeit, a szemüveszék auditjának az eredményét, illetve a nemzeti tanúsítási testületek audit munkáját. Ez a módszert eredetleg a közvetlen kifizetésekre használtunk 2012-ben, és az EA 2013-ra ezt kiterjesztettük a további kifizetésekre, különös tekintettel a vidékfejlesztésre. A bizottság szerint a fennmaradó e, hibák, amelyeket 2013-ra e, meghatároztunk, ezek e, megbízható képet festenek, és információt adnak arról, hogy milyen hibákat követtek el a tagállamok. Harmadszor a szabálytalanságok kérdése a kap reform keretében az a kap kont- ellenőrzése, finanszírozása és auditja tekintetében itt itt egy vélemény készítésére került sor a kifizetések legalitásával és szabályosságával kapcsolatban. A nemzeti auditorok ellenőrzéseket végeznek a kifizető ügynökségek munkájáról, és ez az erről való beszámolás elkészült, és további információkat adunk a tagállamok által elvégzett ellenőrzések hatékonyságával kapcsolatban. Természetesen nem elég a hiba jobb, hibák jobb mérése, a hibák forrását, gyökerét kell azonnal megszüntetni. Éppen ezért van szükség információra, az eh, kontroll adatokkal kapcsolatban és a fennmaradó hibák eh, eh, rátájával kapcsolatban. Így tudjuk azonosítani a hibák gyökerét, okát, és azonnal fellépni ezek ellen. A 2013-as évek, éves tevékenységi jelentésben pontos információt lehet találni erről, de nem csak erről, hanem a felvetett hiányosságokról, vagy az azonosított hiányosságokról, és a végrehajtás jelenlegi helyzetéről. Ebben a, ugyanebben a jelentésben további információt lehet eh, találni arról, hogy az Európai Bizottság milyen eh, lépéseket tesz annak érdekében, hogy a költség, az Európai Unió költségvetését megvédje, meg öm, óvja. A további eh, pontos jelentéstételre van szükség. E, köszönjük szépen a e, megjegyzéseiket, amelyek a további korrekciókra vonatkoznak. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Cellár képviselő következik. Frage, was machen wir dann, wenn wir hier unregelmäßig... Köszönöm szépen, elnök asszony ami a szabálytalanságokat illeti. Azt gondolom, hogyha ilyen eset merül fel, akkor a bizottságnak fel kell lépnie, meg kell hatalmazni a biztonságot arra, hogy függesse fel a kifizetéseket, a regiben is szó volt ma erről. Az új rendeletben benne van ennek a jogi alapja, az európai struktúrális alapok, beruházási alapok felhasználása, amennyiben szabálytalan eljárásra derül fény, a fizetéseket egészen addig fel kell függeszteni, amíg nem javítják ki a hibát. Mi ezt megállapíthatjuk, meg nyavajoghatunk emiatt, de ezt nem lehet így megengedni. A lehetőségeket ki kell aknázni, azokat a lehetőségeket, amik léteznek. És hogyha a szabály, szabályos kifizetéseknél járok, akkor bele se gondolok abba, hogy mi is van a plusz követeléseknél az agrárterületen, ami a a szankciókat illeti, Oroszország esetében a kiesett szállításokat, 130 millióról van szó, a kötelések ennél nagyobb összeget tesznek neki, De tudjuk azt, hogy ebben az évben nagyon jó a termés, gyümölcsnél, zöldségnél, burgonyánál, az árak csökkentek, akkor milyen alapon akarunk kártérítést fizetni. Itt olyan dolgokról van szó, amelyeket meg kell vizsgálni, és hogyha a szemvőszék megállapításai helytálló, a jelentéstevő megállapítása helytálló, akkor szankcióknak kell következniük. Egyébként nem fog semmi megváltozni a rendszeren. Köszönöm. Punkt. Darf ich Sie nochmal fragen, Herr welche Sanktionen? Köszönöm szépen. Milyen szankciók léteznek a szabálytalan beszámolás kapcsán? a hibás jelentés tevés következmény nélküli parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm. A felfüggesztés szó elhangzott a kapreform keretében a kapkiadások terén is felfüggesztheti a kifizetéseket az Európai Bizottság, már írunk ezzel a lehetőséggel. Már egyes tagállamok meg is kapták az erre vonatkozó levelünket. Ez nagyon hasznos eszköz arra, hogy az elejétől fogva elkerüljük azt, hogy szabálytalanul költsenek el pénzeket. az orosz export tilalom, az augusztus-szeptemberi döntések hatását illetően annyit mondhatok, hogy minél inkább kell ilyen, ilyen, ilyen váratlan eseményekre reagálnunk, annál inkább oda kell figyelni arra, hogy figyelembe vegyük annak a veszélyét, hogy egyes tagállamok az új szabálynak nem tudnak eleget tenni. Hogyha ilyen gyorsan kell szabályokat hozni, akkor nagyon könnyen, a konkrét esetre reagálva, akkor könnyen előfordulhat, hogy egyes tagállamok nem tudják ezt eh, átültetni a gyakorlatba. a felfüggesztések esetében csak egy törletékről van szó. 2%-3%-ot tesznek ki a felfüggesztések itt. Most a hibás bejelentésről beszélünk, arról, hogy a kifizető helyek, fizető helyek több mint a felénél meg lehetett állapítani, hogy rossz, rosszul jelentettek, rossz adatokat adtak le. Öt eset, öt kifizetőhelynél az adatok 50%-a volt hibás. Tehát ez összességében, akárhogy is számolunk, nincsen, nincsen hatása ennek a rossz hibaszolgáltatásnak, ugyanis, hogyha 3%-ban van felfüggesztés, de sokkal több a hibás adat, akkor hol van a következmény? At this stage I will simply reply that... Ezen a ponton csak annyit mondhatok, hogy persze jogalat nélkül az Európai Bizottság keze meg van kötve és a kollégáimmal egyeztetni kell ez ügyben, de attól tartok, hogy a most elfogadott, a közelmúltban elfogadott jogi keret értelmében nem vagyok egyáltalán benne biztos, hogy az ilyen hamis bevallásokra vonatkozóan lenne bármiféle es esélyünk arra, hogy, hogy hatékonyan fellépjünk. Nincs eszközünk arra, hogy az érintett tagállamokat büntessük. Nekem is ez a szerény véleményem, de talán a szemvőszék mást mond. Mi az esélyünk arra, hogy hogy a ügynökségek és a tanúsító testületektől bármiféle szűrbelvárást, elbánást várjunk. Köszönöm a szót, elnök asszony, szerintem nagyon fontos az ötös számot viselő javaslatunk, hogy az Európai Bizottság ezt végrehajtja a tagállamokkal együtt. jelentősen javítva a megbízhatósága és statisztikai relevanciáját az adatoknak, arra vonatkozóan, hogy a fizetőügynökséges és a tanúsító testületek mennyire végeznek jó munkát. Nos, szerintem ezzel rengeteget javíthatnának a helyzeten. Szárváma úr felvetésére ezen a ponton reagálnék annak a Szárvámá úrnak a megjegyzésére, aki joggal mondta azt, hogy meg kell ragadni a gyökerénél a problémát, hogy mi okozza a, a, a, a ezt a magas hiba arányt. Nos, már foglalkozunk ezzel. Nos, az eddig elért eredmények tekintetében biztosíthatom önöket, hogy a számvevőszék ezt a problémát nagyon komolyan veszi, mármint azt, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatok mennyire megbízhatóak. 2015-ben éppen ezért már vizsgáljuk majd azt, hogy készen állnak-e a tagállamok arra, hogy érvényt szerezzenek ezeknek az új szabályoknak. Egyben biztosítanám önöket arról, hogy a tagállamokat és az Európai Bizottságot folyamatosan megfigyeljük a tekintetben, hogy hogyan haladnak ezzel. Katenbach asszonynak külön köszönöm azt a munkadokumentumot, amely tükrözi a szemvevőszék ajánlásait, és ezt mintegy továbbítja az Európai Bizottsághoz. DJ Agrinak is köszönöm a jó együttműködést, és hát sok sikert kívánok ahhoz, hogy tényleg tudjanak javítani a helyzeten. Eine ganz kleine Anmerkung, ich hab... Nekem is lenne egy kis megjegyzésem. Zeller úrnak, és önnek is azt asszony igazam van abban, hogy itt szabálytalanságokra, van, szabálytalanságokra került sor, ráadásul szisztematikus szabálytalanságokra ezeknek szankciót kell maguk után vonnia. Ahogy azonban már előbb is mondtam, ne azokat érintsék a ne azok legyenek a szankciók érintettjei, akik egyébként eredetileg meg kellett volna, hogy kapják a forrásukat, hanem azok, akik tényleg helytelenül bántak a pénzekkel, helytelen adatokat szolgáltattak, nem azok, akiknek a pénz jár eredetileg, úgyhogy ahogy ezt már többször is láttuk, akár Dél- dél a, a dél-afrikai pénzek kifizetésével kapcsolatos szankciókat illetően nem az a eredeti kedvezményezetteket kell, hogy érintse az, a szankció, hanem azokat, akik a hibát vétették. Elnök, továbbra is azt gondolom azonban, hogy az adófizetők pénzének a védelme a feladatunk, de azonban sose láttam azt, hogy hogy abból a gazdák profitálnának, hogyha itt hibákat követünk el. Úgyhogy fontos lenne ezt a feladatot tovább folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak még, és egyébként meg a többieknek köszönetet szeretnék mondani. És nem sokára találkozunk úgy látom, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, nincs mozgolódás, de mégis kérjük, hogy aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén, ez hagyja el a termet, mert nagyon sok napi rendi pontunk van még. Köszönöm a részvételüket, és kellemes estét!